Good, morning. Jó reggelt kívánok! Uh, Azt hiszem, hogy elkezd, el kell kezdenünk, mert 11 uh, óra 15 perckor a bolgár egészségügyminiszter érkezik. Az első témánk az Európai Gyógyszerügynökség székhelye, és uh, megadom a szót Lavia úrnak, az előadónak. Jó reggelt kívánok, köszönöm elnök asszony. Egy rövid bevezetőt szeretnék tartani a körülményekről, az összefüggéseiről ennek a napirendi pontnak. Ugyanis a jogi szabályozás nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy az Európai Parlamentnek milyen a szerepe és milyen jogköreink vannak. Az Európai Bizottsághoz is fogok kérdést feltenni, illetve magához az EMA ügynökséghez, ők is jelen vannak itt. Hadd ismertessem a helyzetet. Az EMA a gyógyszerügynökség jelenleg londoni székhelyen működik. A Brexit következéseképpen 2019. március 30-ától, amikor az Egyesült Királyság már nem lesz tagja az EU-nak, el kell, hogy költözzön. A 27 tagállam tavaly júniusban különleges eljárásról határoztak az EMA és az EBA átköltöztetéséhez. 2017. november 29-i általános ügyek tanácsa úgy döntött, hogy Amsterdamban lesz a székhelye az ügynökségnek. Mint nyilván tudják, a kiválasztás egy olyan eljárásban alakult ki, ahol egyenlőség alakult ki két székhely jelölt között, és végül sorsolásra került sor. 2017-ben az Európai Bizottság az EMA alapszabályának módosítására tett javaslatot, hogy Hollandiába átköltöztethessük. A parlament soha nem kapott tájékoztatást az eljárásról. A belső bizottsági eljárás kiderült, hogy egy közös nyilatkozaton alapul, a joint statementen, és nem a szerződésen, ezért nem kötelező nyilatkozatra alapozták tehát a bizottsági belső döntést. Parlamenti képviselőként és előadóként én erősen bírálom a kiválasztási folyamat eljárásának nem átláthatóságát és azt, hogy egy ilyen fontos döntés sorsolással hoztak meg mindenféle mendemondát hallott láttunk, állítólagos befolyásolással, két fontos ügynökség székhelyéről nem lehet sorsolással szavazni, ez nem olyan, mint egy futball bajnokság megszervezése. Nagyon fontos az az emberi, humán, illetve gyógyászati célra felhasznált gyógyszerek megfelelő mm, felügyelete az Európai Parlament semmilyen tájékoztatást nem kapott, és a döntéshozatali képesség nyilvánvaló hiányosságait tapasztaltuk ebben az ügyben minden ügynökség székhely kérdés eldöntésébe be kell vonni az Európai Parlamentet. a rendes jogalkotási eljárás az együttdöntés keretében, ahogy a szerződés is előírja. Ezért a parlament jogköreit megszándékozik védeni, a bizottság javaslatát részben módosítva is, azzal a végső céllal, hogy teljes mértékben és hatékonyan működhessen a mm, gyógyszerügynökség annélkül, hogy a közpénzeket elpazarolnák, és az állampolgárok érdekeit így megfelelően képviseljük az európai állampolgárok demokratikusan választott képviselőit nem lehet így kizárni a döntéshozatalból. A parlamentet még tájékoztatás vagy jóváhagyási eljárás keretében sem vonták be, pedig teljes mértékű jogalkotási jogkörünk van. Az árnyék előadókkal közös politikai nyilatkozatot készítettünk a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatban. Azt várjuk el, hogy a jövőben mindig vonják be a parlamentet. Egy sor kérésünk, kérdésünk van a bizottsághoz, az EMA-hoz a Brexit utáni átköltöztetéssel kapcsolatban. Először is szeretném megkérdezni az Európai Bizottságtól, hogy meg tudja erősíteni, és egyetérte velünk, hogy a jog alapján az Európai Parlamentnek pontosan ugyanolyan jogkörei vannak ebben az eljárásban, mint a tanácsban, és a közös nyilatkozatnak nincs jogilag kötelező ereje. A bizottság döntéséről a sajtóközlemény is számolt be. A két rendelet, tehát meg kell erősítenie a parlamentnek, így dönthetjük el az új székhelyet. Tehát a parlamentnek pusztán ennyi lenne a szerepe, és ez így nem tisztességes azt is szeretném megkérdezni az Európai Bizottságtól, hogy monitorozza-e azt a folyamatot, ami az EMA átköltöztetésével kapcsolatos, és hadd kérdezzük meg, hogy hol tartanak az előkészítő munkálatok az ideiglenes székhelye kapcsolatosan, és a bizottság tudja garantálni, hogy határidőre, vagyis 2019. március 30-ára lezajlik a költöztetés úgy, hogy közben az ügynökség zavartalanul tovább működik az állampolgárok érdekében. Azt is szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy mit tud mondani a Vivaldi épületről, ami a végleges székhelye lesz majd az emának, illetve hogy mikorra készül el ez a végleges épület, mikor költözhet be az ügynökség. Nyilván a végső felállásában. Azt is szeretném megkérdezni, a bizottságtól, hogy ez a kétszeres költöztetés a normális működés mellett megvalósítható-e, illetve 2019 márciusa után sem kell majd megszakítani az ügynökség működését. lenne egy olyan kérdésem is, amit a bizottságnak és az EMA-nak közösen teszek fel. Az ideiglenes székhelyel kapcsolatban kérdezzük meg, hogy megfelel-e az alapterülete megfelelő konferencia termek vannak-e benne a szakértői egyeztetésekre, tehát megfelelően zajolhat-e tovább a munka, illetve kérdezném, hogy mennyi többletköltséget jelent a kettős költöztetés, az első költözés Londonból Amsterdamba a Brexit terhére történne, tehát az Egyesült Királyság fizetné. A második költöztetés, ami viszont az ideiglenes székhely és a végleges Vivaldi building között zajlik, majd ki fogja ezt kifizetni. Jó lenne tudni, hogy van garancia arra, hogy a közösségi költségvetésből egyetlen eurót sem kell erre fizetni hanem a befogadó ország fogja ezt állni. Ez nem derül ki pontosan az eredeti ajánlatból. az EMA-tól kérdezem, hogy milyen következményei lennének a Brexit tárgyalások félbeszakadásának. 2019. március 30-ában jelölték meg a szétválás időpontját. annak alapján, amit tegnap hallottunk, lesz egy átmeneti időszak a Brexitben. A fő tárgyalók arról beszéltek, hogy az Egyesült Királyság kapna egy átmeneti időszakot, amelyben fennmaradna a status quo. Ebben az esetben az ügynökség költözése szempontjából a 19. március 30-a jelentősége is megváltozna. Szeretném megkérdezni, hogy ebben az esetben most a bizottságtól, hogy milyen időpontra kell mindenképpen készen állnia a költözés előkészületeinek és hogy elképzelhető-e, hogy korábban történik meg a költözés. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm. Szépen Borzon asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is köszönetet kell mondjak Lavia úrnak a jelentéstervezetért, és mindazért, amit ezzel kapcsolatban végzett. Meg kell, hogy mondjam, hogy a jelentést és az eljárást is hatékonynak kell tudnunk, hatékonyan kell tudni alakítani, a bizonytalanságokat elkerülni, hiszen az az ügynökség az EU állampolgárok életének egészségét, biztonságát őrzi, a 900 alkalmazottnak pedig az alkalmazottak megérdemlik, hogy hatékony folyamatban tájékoztassuk őket, hogy meg tudják az átköltözés kapcsolatos dolgokat szervezni, lássák életüket. Emlékeztetnék mindenkit arra, és egyetértek Lavia úrral a, az eljárással kapcsolatban. Talán ez az utolsó alkalom, hogy a parlament határoz erről. De kré, bírálnom kell önmagunkat annak ellenére, hogy a három intézmény 2012-ben közös nyilatkozat alapján a parlament feladta a lehetőségét arra, hogy beleszóljon az ügynökség helyszínének megválasztásának, megválasztására. Azt szeretném, hogyha ezt revidiálnánk, és minél hamarabb az elnökség napirendre tűzni ezt. Az avkot is be kellene vonni az eljárásba, hiszen az áttelepülésnek két szakasza van. És ez alapján garantálni kell, hogy az EU adófizetők egy centel se költsenek, költsenek többet. A kétszakaszosra tervezett átköltöztetéssel. Továbbá az ügynökség a saját költségvetéséből nem tudja a, a költöztetési és áthelyezési költségeket fedezni, valószínűleg előfinanszírozásra lesz szükség, ez benne is van a bizottsági jelentés memorandumában. De jó lenne, hogyha ezt a bevezető rendelkezésbe is bevennénk. Továbbá úgy gondolom, hogy a központ meghatározásával a befogadó országnak meg kell határozni a kereteket is. Mégpedig mielőtt az átköltözésre sor kerülne. Úgy tűnik azonban, hogy ez még egyelőre viszonylag bizonytalan, és azt kérem, hogy az ügynökség képviselője reagáljon erre. Az előadóhoz hasonlóan nekem is vannak kétségeim, például Vajon az ügynökség és a bizottság meg tudja elmondani, hogy mi van akkor, hogyha az áthelyezés költségvetése eh, bocsánat, eh, ha nagy británia 2000, az átköltözési határidő előtt eh, kilép az EU-ból, vagy pedig, hogyha ha leállítják a tárgyalásokat. Szeretném megkérdezni, hogy a holland kormány eleget tesz -e kötelezettségének, és a tervek szerint haladnak-e a a megvalósítással, vagy pedig van, amin javítani kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy szoros idő kereteink vannak. Kérem a felszólalásnál ezt vegyék figyelembe. Szkopa asszony. Köszönöm szépen. Én magam is osztom az előadó véleményét, úgy gondolom, hogy megengedhetetlen, hogy így járjunk el egy ilyen fontos intézmény központjának kiválasztásánál egyszerűen a véletlenre hagyni. Elfogadhatatlan. Köszönöm, Rísz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, hiszen az előadó tudja, hogy mit mondok, teljes mértékben támogatom az állásfoglalását is, és nagyon jó, hogy az árnyék előadóval már a múlt héten tárgyaltunk előzetesen erről, hiszen ez egy rövid jelentés, viszont nagyon fontos dolgokat tárgyal a költözés, költségvetési kérdések, az Egyesült Királyságnak egyedül kell a Brexit miatt az áthelyezés költségeit állnia. Ha késlekedés van, akkor pedig rendelkezni kell róla. A Vivaldi épület, ha nem készül el, akkor az a holland hatóságok költsége kell, hogy legyen. Nem tudom elfogadni azt, hogy a plusz költségeket az Európai Unió fizesse. És még valamit az eljárásról, talán ez a legfontosabb a jövő szempontjából is. A parlament azt szeretné, hogyha azt megerősítenénk, azt várják el tőlünk, hogy megerősítsünk valamit, amit a fejünk fölött határoztak. Lavia úr persze nagyon diplomatikusan fogalmazott valamiről, ami nem volt egy optimális döntés. Nos, amit a tanács tett, hát tudjuk, hogy ez egy mm, olyan döntés volt, ami tulajdonképpen ez egy érvelésekkel alátámasztott vitának a, a teljes alásása volt. A francia sajtóban ez teljes mértékben világossá vált. Részben azonban mi is hibásak vagyunk, hiszen az EP 2012-ben elfogadta ezt az intézményközi megállapodást, és ezt a közös nyilatkozatot, ez az alapja az egésznek. Úgyhogy tulajdonképpen mi magunk fosztottuk meg magunkat a jogoktól. Az ügynökség kapcsán nyilvánvalóan a parlamentnek is bele kell szólnia a döntésbe. Strasbourgban beszéltünk erről, és az előadó tisztában van ezzel. Én radikálisabb vagyok egy kicsit, persze egyetértek azzal, hogy a szöveget nyomon kövessük és elfogadjuk, hiszen most utoljára, de most utoljára legyen az, hogy így döntenek. Megnézzük, hogy ebből mit lehet kihozni. Tudom, hogy nem lehet teljesen radikálisan eljárni, hiszen sokkal fontosabb az egészség ezer ember alkalmazottat is érint az egész, nem lehet mindezt kockáztatni, játszani. Meg kell próbálnunk közösen megoldást találni. Hogy ami ráadásul hiteles is, de azt is biztosítani kell, hogy soha többet így ne forduljon elő eljárás. A kettes cikk alapján ugye nyilvánvaló, hogy érintett minket a, az egész eljárás, az angol parlament a, a szokásos törvényalkotási eljárást kell, hogy betartsa ebben az eljárásban. Szerintem sokkal keményebben kell fogalmazni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Konecsek asszony. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak, aki a bevezetőben igen érdekes kérdéseket vetett fel, nem automatikusan megválaszolt kérdések ezek persze, sőt, van, amit nem is tisztáztunk még az EMA áthelyezésével kapcsolatban. Most nézzük a jelentést. Ugyanúgy, mint ahogy az előttem szólók mondták, én is egyetértek azzal, hogy a parlamenti állásfoglalásban nem mondjuk ki egyértelműen, bocsánat, mondjuk ki egyértelműen, hogy mit jelent az áthelyezés a, az alkalmazottaknak és családjaiknak. Elő kell ezt készíteni, erre időt kell hagyni. Persze messze nem ideális a, az új központ kiválasztása, ezt aláírom. Az Európai Parlamentnek pedig az ilyen helyzetekben a jövőben sokkal nagyobb lendülettel kell bekapcsolódnia nem arról van szó, hogy ne a tagállamok hozzák ezeket a megállapodásokat, de fontos az is, hogy a közép- és kelet-európai országok is kapjanak valamit. Ugye meg bizonyos ígéretek elhangzottak, Szlovákia jelentkezett, de nagyon hamar kizárták. Nagyon fontos, hogy jó döntéseket hozzunk, mert ha nem, akkor a közvélemény negatív képet kap. Az egyes ügynökségek mandátumának meghatározásában is nagyobb lendülettel kell tudjunk részt venni. Úgy gondolom, hogy az áthelyezés kérdésével együtt azt is jelezni kellene, hogy vannak más ügynökségek is, amelyek ugyanígy fontosak az emberi egészség szempontjából, és azok alulfinanszírozottak. Talán a parlamentnek meg kellene vizsgálni ezt a kérdést, és hiszen láttuk az elmúlt években, milyen problematikus az ügynökségek finanszírozása általában véve. Nagyon fontos kérdések vannak, amik az ügynökségek működésének jövője szempontjából fontosak. Oken asszony. Okay, Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát nagyon örülnék annak, hogyha az EMA mandátumát is megbeszélhetnénk. Átlátható-e eléggé, független -e eléggé, nem függe valakitől az EMA. Tudom, hogy erre ma nincs idő. Erről nem beszélhetünk. Minden esetre a kollega jelentése kiváló, és eh, az előadó olyan nüanszokra is eh, rámutatott, amit csak szívből támogathatunk. Az eljárás olyan, mint a, az Ótestamentum, mint hogyha Isten döntött volna róla, és hogyha eh, elolvassuk, akkor a az Isten úját látjuk benne, pedig nem igazán. Szerintem igen kínos eljárás eredménye ez a döntés. Az is kellemetlen, hogy a nyilvánosságot és a parlamentet sem vonták ebbe be. Na jó, nem akarom megismételni, amit a többiek már elmondtak. Nagyon sokan, sok helyről hallottuk, hogy ellenőriznünk kéne hogy ne lehetne Strasbourg, és akkor ne kínálhatnánk-e fel Strasbourgot, és akkor ezt a, az egész utazási cirkusztól megszabadulnánk, hiszen ezt is kritizálják a polgárok. Úgy gondolom, hogy sajnálatos, hogy nem ezt választottuk. Tudjuk mindannyian, mennyire nem praktikus, hogy folyamatosan Strasbourgba kell menjünk, és nem kellene ezt a nép által közvetlen választott képviselőkkel megtenni. Amsterdam az EMA alkalmazottai persze lehet, hogy azért nem akartak oda menni, mert amúgy is nehezen elérhető hely. A hollandoknak pedig meg kell ígérni azt, hogy átvállalják a költségeket, mert a mi költségvetésünket nem szabad terhelni. Köszönöm szépen. Voorzitter, dank u wel. Ook natuurlijk dank aan uh, mijn collega Lavia. Voorzitters, we hebben, we hebben het wel over... Périk asszony, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm én is eh, Lavia kollégának, hiszen nagyon fontos a, a népegészségügy, és ebből a szempontból a, az ügynökség, de az ezzel kapcsolatos döntéshozatal is fontos. Nagyon örülök az állásfoglalás eh, végleges szövegével, amely az EMA szerepét határozza meg. A miniszterek Párizsban a tanácssal együtt a szerződés vonatkozó cikke értelmében maguk döntöttek erről, és 2017. június 22-én az államfők ezt jóvá hagyták. Ennek következtében a bizottság egy törvényalkotási javaslatot terjesztett be a szokásos eljárás keretében, és ennek keretében most egy igen kiemelt szektort veszélyeztet. Objektív minőségi kritériumok nem kerültek figyelembe vételre a munkavállalók az EMA alkalmazottainak érdekesen. Amsterdamban van nemzetközi iskolák vannak, óriási repülőtér, orvosegyetem, egy sor egyéb tényező támogatja Amsterdam választását. Az első naptól kezdve a Brexit referendumot követően amellett voltam, hogy Hollandiába, Amsterdamba hozzák az emát. Ezért úgy gondolom, hogy a parlament a helyszínek kiválasztásánál érthetetlen módon járt el. A parlament nem objektív szelekciós bizottság, hanem népképviselet. Hogyha a parlamentnek kell dönteni erről, akkor a nagy tagállamok nagy lakossággal lehetőség szerint mindig előnyt kapnak, és a kisebb, közepes vagy kisebb lakosságú országok hátrányt szenvednek. A végszavazásnál objektív kritériumokat kellene követnünk. Elnök asszony, Sajnos a múlt héten azt kellett tapasztaljam e, e, e, a plenáris szavazáson, hogy ezt nem veszik figyelembe, remélem, hogy megfelelően tudunk majd dönteni, mert végeredményben a munkavállalókról, a népegészségügyről van szó, és a tőlem jobbra ülő kollégának mondom, Hollandiában is Európa iránti bizalomról van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Líze úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm eh, Giovanni Leviának a kiváló munkát e kérdésben. Szeretném egészen egyértelműen eh, megtámogatni azoknak, akik azt mondták, hogy ez az eljárás abszolút elfogadhatatlan. Az, hogy eh, sorsolással döntsünk egy olyan kérdésben, mint ami most előttünk van. A parlamentnek együtt döntési joga van, a, pedig a tan, és akkor a tanács erre sorshúzással dönt. A, a sorsolásos döntést megelőző eljárás sem volt demokratikus, sőt, teljesen e, demokrácia hiányos volt. Európában demokráciát akarunk építeni, és akkor van egy olyan kompromisszum, amely a, még akkor is, hogyha a többségi döntés alapján a tanácsban kettős többségi e, elvet ír elő. Ez egy nagyon észszerű eljárás, minden országnak egy szavazata van, de a döntéshez nem csak az országok többsége szükséges, hanem a lakossági többség is. Így figyelembe vesszük azt is, hogy ez egy különleges képződmény az Európai Unió, és olyan országokat, országokat képviselünk, de demokratikusan. A tanács a bizottság javaslatára, és ugye a bizottság a fő felelős, és el, e, hogy a szerződések őre egy ilyen szerződés tervezetet nyújtson be. Málta, Olaszország, Franciaország számára mindez luxus volt ez az eljárás, mindent megszüntet, amin e évek óta dolgozunk, és az Európa ellenesek számára megfelelő táptalaj, hogy erősítsék kritikájukat. Kedves bizottság, kedves tanács, szörnyű volt ez az egész soha nem ismétlődhet ez meg. Úgyhogy nekem is nagy kedvem lenne azt mondani, ha mi már együttdöntési joggal rendelkezünk, akkor nézzük meg, hogy a képviselők többsége mire szavazna. Úgyhogy Margarete Oken javaslatát, hogy Strasbourg kapja meg, nagyon tan, tan, támogatnám, és sajnálom, hogy olyan bután hozzá a francia kormány ehhez nem akarok persze plusz problémákat kreálni, az átmenet legyen rendezett, és úgy gondolom, hogy el kell, hogy fogadjuk azt, hogy Amsterdam lett. És biztosítsuk akkor már azt, hogy minden gyorsan csináljunk meg, úgy, ahogy Lavia kollega leírta. Mégis azt mondom, hogy az Európai Bizottság és a Tanács a szavazás előtt el kell, meg kell, hogy ígérjék, ki kell, hogy jelentsék, hogy soha, soha többet nem lesz ilyen eljárás, mert egyébként a nem szabályszerű eljárás miatt a bizottság és a tanács lesz a felelős. Remélem, hogy ezt nem csak a közvetlen feletteseiknek, hanem Juncker és a többi úrnak és a többi vezetőnek is továbbítják, egyébként nagy baj lesz. Köszönöm. Bonafé asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Mivel az állampolgárokat képviseli a mi házunk, nagyon zavarba zavarban vagyunk, nagyon zavarba egy bennünket az EMA székhelyének kiválasztása, illetve az, hogy végül a véletlenre bízták a döntést, és sorshúzással döntöttek. Ez az ügynökség nagyon nagy jelentőséggel bír az állampolgárok élete szempontjából, ugye az általunk használt gyógyszerek biztonságáról győződik meg, úgyhogy egy kicsit nagyobb tiszteletet kellene neki adni elfogadhatatlan ez az eljárás, ki kell mondanunk, ez az eljárás megmutatta, hogy az európai intézmények az állampolgárok élete szempontjából fontos kérdésben képtelenek döntést hozni, és a, a az, azokat erősíti meg, akik azt mondják, hogy kevesebb Európa is elég lenne. Tehát fel kell vetni ezt az eljárást, az állampolgárokat képviselő szervet be kell vonni, és nem lehet késztények elé állítani a szerződések alapján kell eljárni, az intézményközi megállapodás, hogyha nem ad szerepet a parlamentnek, akkor téves van még egy pár dolog, amire érdemes odafigyelni. Ugye ideiglenes költözésről beszélünk, a végleges költözés megelőzően. Szeretném tudni, hogy ez mit jelent pénzügyi szempontból az Európai Unió számára, illetve nagyon fontos lenne, hogy biztosítsuk azokat, akik az ügynökségnél dolgoznak, hogy a határidőket be fogják tartani a szavazás előtt meg kellene hallgatnunk azt is, hogy ki értékelte a jelölteket, és milyen kritériumok alapján ezeket be kellene tartani. Thank you. Uh, I... Köszönöm szépen. A bizottság kapszott Henning úr a főtitkárság képviseletében. Köszönöm szépen. Henning a nevem azt szeretném mondani, hogy az Európai Bizottság nem tud abban segíteni, hogy az alkalmazandó keret, amikor egy ügynökség helyszínét választjuk ki, székét választjuk ki, itt a 2012 óta három intézménynek kell megállapodni, az Európai Bizottság nem tud ezen változtatni, semmi új nem történt. Egyszerűen ezt a keretet ilyen módon kell alkalmazni az Európai Bizottságnak nem kellett döntést hoznia, amikor a, az EMA és az EBA jövőbeli székhelyről volt szó. Az Európai Bizottság csupán a tagállamoknak segített, és a folyamatot készítette elő értékelte a 28 ajánlatot, ami a tagállamoktól érkezett a két ügynökségre, és nem eh, készített shortlistet, vagy ajánlás sem készített, rövidített lista sem született. Eh, a kritériumok alapján, amelyeket az eljárás tartalmazott, és amit a tagállamok elfogadtak, az Európai Bizottság végrehajtotta az értékelést, ezt az értékelést átadta a tagállamoknak, és a tagállamok döntöttek, ez az ő szabad döntésük, hogy élnek-e azzal az értékeléssel, amit készítette az Európai Bizottság eh, a transzparencia kérdése, ugye a július 31-e volt a határidő, és a 28 ajánlat érkezett, ez kikerült a honlapra, tehát transzparens volt az értékelés is, megszületett és kikerült a honlapra, és ez, mindenki úgy gondolom a transzparencia elveinek betartásával járt el, valóban ez igaz, és ehhez Lavia úrnak adott válasz is, a közös megközelítés, egy politikai megközelítés, jogilag nem kötelező, ez az alkalmazandó keret ilyen döntések esetében. Az Európai Bizottság arra a következtetése jutott végül is, hogy a biztonság, a jogbiztonság, a tervezési biztonság okánál fogva azok a javaslatok értékelendők, és így kell dönteni az EBA esetében a rendelet, az alapító rendeletben London szerepel, tehát jogilag itt egy módosítást kellett végrehajtani a koherencia kedvéért, és ahogy jogilag tisztázzuk a helyzetet, a transfer időpontja, amikor az új helyszínt kell alkalmazni, 2019. Eh, március 30-a, és eh, egyszerűen itt jogilag világosan kellett fellépni, ennyit tudott tenni az Európai Bizottság. Nem tudom, nem kívánom kommentálni a folyamatot önmagában. Részemről még egy elmondandó. 28 ajánlat érkezett a két ügynökségre, ez nagyon nagy szám, és nagyon nagy számú ország jelentkezett ezek szerint, tehát végül is ez egy siker ilyen értelemben, és nem elbukott ez a folyamat, el kell, hogy mondjam. És nagy fontossága volt eh, annak is, hogy figyelembe vegyük az ott dolgozókat és azok családját, amikor értékeltük a folyamatot, ezért eh, az egész folyamatot igyekszünk eh, mérsékelten és nagyobb fájdalom nélkül lebonyolítani az ügynökségek és az ott dolgozók véleményét is figyelembe veszük, és hát természetesen az, az iskola helyzet például fontos szerephez jut, figyelembe kell venni az ott dolgozókra vonatkozó szabályzatot, a finanszírozás témája is előtérbe kerül, és ilyen értelemben az úgynevezett building procedure eljárásaira hívnám fel a figyelmet, amit figyelembe kell venni. A Költségvetési Szakbizottság is foglalkozik ezzel itt a parlamentben. A legutóbbi számokat nem kaptam meg, de talán az EMA képviselője részletesebben tud erről tájékoztatni, de én azt az információt kaptam, hogy a, a Hollandia fogja átvállalni a költségeit az áttelepülésnek egy ideiglenes helyszínt alakítanak ki, amit szintén ők vállalnak, és természetesen ez nem meglepő, ezt figyelembe kellett venni, az Európai Bizottság nem tud garantálni kötelezettségvállalásokat, amikor azt másnak kell megtennie. Tehát itt a holland kormány tette a kötelezettségvállalásot, mi ezt tudjuk támogatni, és erről tudunk beszámolni a további eljárásról is és persze önökkel kapcsolatban maradunk, természetesen támogatjuk az emát és az ebát is a folyamatban. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm az EMA képviseletében. Welcome úr. Köszönöm szépen. Ha lehetővé teszi egy néhány szót bevezetésképpen, ne felejtsük el, ne tévesszük szem elől, hogy a Brexit referendum hatása óriási volt az ügynökségekre, ez nagy kihívást jelentett 1996-os alapításunk óta. Nem szabad elfelejteni, hogy nagyon rendkívüli körülményekkel szembesülünk, és ez, ezzel nem tudunk mit csinálni, ennek ki vagyunk téva mi pedig a, azonnal elkezdtük az előkészítő munkálatokat a referendum másnapján, és ez tovább haladt, amikor november 20-án megszületett a döntés, és a holland hatóságokkal felvettük a kapcsolatot az ideiglenes épületekkel kapcsolatban, és az végleges épületeket és elkezdik előkészíteni. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez nem olyas valami, ami, hogy 29-én Londonban vagyunk, 30-án pedig Amsterdamban, természetesen márciusról van szó. Itt sokat kell tervezni, ez nem ilyen egyszerű távolról sem, és biztosítani kell, hogy a betegek érdekében Európával folyamatosan dolgoznunk kell a lehető legjobb módon. Most pedig a kérdésekre szeretnék kitérni, amit a képviselők tettek fel az eljárás és azt tartalmazza, hogy ideiglenes helyszíneket is elő lehet készíteni, amikor végleges épületek nem állnak rendelkezésre 2019. március 30-án. Ez volt a helyzet, Hollandiával is. Ami pedig megszületett a döntés az áttelepítésről, és megkerestük a holland kollégákat, egy sor opciót készítettek elő, és egy bizalmas mellékletben szerepelt több ilyen opció, de elmondtuk, hogy egy, a legtöbb opció nem kielégítő, és az EMA elvárásának nem tesz eleget, nem tudjuk így folytatni munkánkat. Egy harmadik ajánlat is érkezett, amivel szintén kapcsolataink voltak, problémáink voltak, aztán egy negyedik, és ez volt a legjobb opció. Az EMA akkor tudja elfogadni ezt az ajánlatot, mert ebben a pillanatban nincsen jobb ajánlat, amely jobban eleget tesz az EMA szükségleteinek, ezt figyelembe kell vennünk 2018. januárja után Egyszerűen arról van szó, hogy 2019. január 1-től nem lesznek eh, irodák, eh, ugyanis ezeket fel kell szerelni, bútorozni kell, stb. Az IT rendszereket tesztelni kell, és stb. Ez azt is jelenti egyben, hogy kettős mozgás alakul ki, van egy idejük és költözés, tehát kétszer kell költöznünk. Egyrészt az EMA-ból átköltözünk az ideiglenes helyszínekre, a, utána pedig az ideiglenes helyszínből a végleges helyszínbe. A holland hatóságok garantálták, és ezt egy melletlen szándéknyilatkozat keretében fogalmazták meg, hogy a teljes költségeit vállalják ennek a költségét, tehát amikor az ideiglenesről a végleges helyszínre költözünk, és ide tartozik az új épület felszerelése is. Vagyis EU pénz nem kerül ebbe a rendszerbe, amikor az ideiglenes helyszínekről átköltözünk a végleges helyszínekre. Azonban azt tudni kell, hogy a kettős költözés komoly feladatokat jelent, plusz kihívásokat, és ez hozzájön az amúgy is létezőkhöz. Egy példát mondanék erre. Tesztelnünk kell például az IT audiovizuális helyszíneket, egyrészt az ideiglenes helyszíneken, és utána később a végleges épületekben és kezdeményeznünk kell egy dedikált üzleti tervet arra nézve, hogy hogyan tudjuk a kettős költözést, hogy tudjuk megéldeni. Tehát ez a külön terv hozzájön ahhoz a business planhez, ahhoz az üzleti tervhez, amelyel amúgy is dolgoznunk kell, és amelyen már most is dolgozunk, hogy egyáltalán működni tudjon az egész. Ez az opció gyakorlatilag négyzetméterre vetítve a felét követeli annak, amit a Londonban kaptunk. Kevesebb lesz az iroda, és kevesebb lesz az ülésterem is. Ez azt jelenti, hogy kezdeményeznünk kell egy business continuity plan, egy ilyen üzletvételi folyamatossági tervet, amely elbiztosíthatjuk a támogatást az engedélyezéshez és a az engedélyek meghosszabbításának feltételeit is így tudjuk biztosítani. A holland hatóságok azt ígérték nekünk, hogy gyakorlatilag a konferencia helyszínek mellett ideiglenes helyszíneket biztosítanak, de még plusz üléstermeket is a közelben lévő hotelekben, ahol le tudjuk bonyolítani a szükséges tárgyalásokat. Ezek azok az ígéretek, amelyeknek teljesülniük kell. Ami pedig az időpontokat illeti, hogy mozgatható-e az időpont, vagy amire szükségünk van, az a biztonság. A biztonság azt jelenti, hogy 2019. március 30-a az EMA azt tervezi, hogy március 30-án el kell hagynunk Londont, ez a legkésőbbi időpont, hogyha ezt előre hozzuk, ezt az időpontot, akkor nehézségeink lesznek, akkor nem tudunk majd helyszínt találni, figyelembe kell venni azt is, hogy mit beszéltünk meg a holland hatóságokkal, tehát január 1 2019. január 1 az első időpont, akkor kapjuk meg az ideiglenes helyszíneket. Ezeknek teljesen működőképesnek kell lenniük, hogy az EMA be tudjon költözni az embereivel január 1-től kezdve az összes szakember és az ügynökség 2019 március előtt meg kell, hogy érkezzen oda. Hogyha ezt a dátumot megváltoztatjuk, akkor nem csak nehézséget okozunk az ügynökség számára a működésében, hanem nehézségeket okozunk az ott dolgozó emberek számára is. És a gyerekeket be kell iratni az iskolákba például és az emberek fel kell, hogy vegyenek hiteleket, jelzálogokat, és munkahelyet kell teremteni az házastársak számára, tehát rengeteg tennivaló akad, éppen ezért a március 30-a tartandó. Volt egy kérdés a székhely megállapodással kapcsolatban is. Ezt a lehető leggyorsabban alá kívánjuk írni, és meg is kezdtük a tárgyalásokat a holland hatóságokkal. A célunk az, hogy ezt be is fejezzük, ezeket a tárgyalásokat már 2018 márciusában. Ez azt jelenti utána, hogy elindíthatjuk azt a folyamatot a holland parlamenttel és a kormányjal és a mi igazgatóságunkkal is végül is 2019, 2018. június végére az aláírás megtörténhet. Azonban nem csak az időzítésről van szó, hanem a tartalomról is. Ne felejtsük el, hogy mi belekerültünk ebbe a helyzetbe. Nem arról van szó, hogy új ügynökséget hozunk létre, és bizonyos döntések nyitva állnak. Éppen azért elvárjuk a holland hatóságoktól, hogy megfelelő ajánlatot kapjunk, amely figyelembe veszi, hogy már működő ügynökségről van szó, és garanciákat adunk arra, hogy az ott dolgozó emberek megfelelő lehetőséget kapjanak, és az ott dolgozó emberek a munkájukat is jól el tudják végezni. Köszönöm szépen. Visszaadom a szót az előadónak összefoglalásra. Eh, Köszönöm szépen az összes kollégának a támogatást, és hogy egyetértettek eh, az álláspontommal eh, különböző pontosításokat kaptunk itt a végén, és új információkkal is rendelkezünk a bizottság kollégától és az EMA képviselőjétől ezt is köszönöm. Nos, a bizottság javaslatában nem hivatkoznak a joint statementre, és a legtöbb képviselő nem is ismerte a mai napig. Ez a joint statement határozta meg de facto az egész eljárást. A joint statement alapján tulajdonképpen a tanács kapta meg a döntési jogkört. Ez az eljárás nyilván nem képviseli az országok súlyát, és a döntés végül is nem döntés volt, hiszen sorshúzással alakult ki az új székhely. Egyértelműen megdöbbent, hogy az Európai Bizottság nem tud bennünket tájékoztatni az ideiglenes székhely előkészítésének állásáról és a végleges előkészítésének állásáról sem, pedig ez meghatározza a folyamatot a holland kormány vállalásokat tett, de hát ezeket a vállalásokat muszáj nyomon követni, monitorozni, nehogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy aztán később eh, kell megállapítanunk, hogy valami eh, félrement, és az ügynökség nem tud megfelelő körülmények között működni. Egyértelműen kiderül az EMA képviselőjének szavaiból, hogy a március 30-a a sorsdöntő dátum, tehát 29 éig még London a székhely, 30-ától viszont fizikailag az új helyen kell dolgozni a székhelynek, és nem elképzelhető az időpont előrehozása. a parlamentnek el kell gondolkodnia tehát a joint statementről, mert nem eh, hiszem, és a többi kollega is ilyen irányban nyilvánult meg, hogy eh, technikai eh, döntésről lenne szó, politikai döntés született, és az európai eh, állampolgárok képviselőinek ebben részt kellett volna venniük. Meg vagyok győződve róla, hogy a parlament kiegészítő nyilatkozata, amiről a eh, szakbizottságban szavazni fogunk, eh, megfelelő válasz, és együtt fogalmazzuk meg ezt a nyilatkozatot. Én azt szeretném, hogyha az egész parlament egyet értene vele, nem csak az előadó. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném bejelenteni, hogy január 31-én 11 óráig lehet a módosítókat benyújtani. Akkor következzen a következő téma az oltásokkal kapcsolatos kétségek és az oltottsági aránycsökkenés Európában Zommer asszonynal kezdjük. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nagyon jó az állásfoglalás szövege, meg tudunk állapodni, hiszen ez a legfontosabb kérdésekre veti ö, rá a fény. A kollégák a az oltásokkal kapcsolatos kétségekről és az oltottsági arány csökkenésével kapcsolatban nagyon jó megjegyzéseket tettek. Ez a fajta kétség egyre erősebbé válik minden Európai Uniós országban, fel kell lépjünk. Aggodalomra ad okot ez a fejlemény, egyre nagyobb arányban a lakosság nem hajlandó oltatni magát, pedig az oltás a a leghatékonyabb preventív intézkedés, amely az orvostudományban rendelkezésünkre áll. A 20. évszázad óta, közepe óta vannak oltások, amelyek bizonyos betegségek regionális, sőt globális megszüntetésére, eltüntetésére is lehetőséget ad. 2002 óta már olyan oltásokról van szó, amelyeket én már kaptam gyerekkoromban. Ma már lehet, hogy nem szükségesek, de azért az oltás lehetőségét vissza kell tudjuk állítani, meg kell tudjuk tartani, hiszen újra felmerülhetnek ezek a betegségek az Európai Unióban. Olyanok, amelyek úgy gondoltuk, hogy maguk mögött hagytuk. Például a a kanyaró, amely már évek óta nem merült fel, pedig a kanyarós megbetegedés szörnyű. Elnézést, hogy félbeszakítom. Megkérhetném önöket, hogy fejezzék be a beszélgetést ott a terem hátuljában? Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Tehát a, a kanyaró megbetegedés rendkívüli, nagyon súlyos következményekkel járhat az érintettek számára Németországban, más országokban is eh, újra kanyaró járványok vannak. Pedig, eh, és elsősorban kizárólag, nem elsősorban, kizárólag olyanoknál, akik nem oltatják be magukat. Vannak olyan szülők, akik eh, nem oltatják be a gyermeküket, mert úgy gondolják, hogyha mindenki más be van oltva, akkor neki nem kell a saját gyerekét beoltatni. Tudományosan bizonyított, hogy ez eh, nem így van, és az is bizonyított tudományosan, hogy az oltás nem beszélyezteti a, az emberi eh, egészséget, és az sem igaz, hogy az oltás kizárólag a gyógyszeripar érdekeit szolgálja, nem. Az Európai Unióban való bevándorlás is eh, azt támasztja alá, hogy figyelni kell az oltásokra, hiszen nagyon sokan jönnek olyan országokból, ahol alig van kötelező oltás. A világ nem minden országnak van ugyanis oltási programja. Azt kell tehát biztosítsuk, hogy az emberek önmagukat és gyermekeiket oltassák. Információs kampányokra, tá- felvilágosításra van ehhez szükség, és a bizottságot és a miniszterek tanácsát felszólítom, hiszen a kormányzatok felelőssége is talán elaludtunk, pedig nagyon fontos, hogy az embereket tájékoztassuk, felvilágosítsuk. Én magam úgy gondolom, hogy be kellene vezetni az európai szintű kötelező oltásokat. Németországban ezért harcolunk a fertőző megbetegedések elleni kötelező oltásról, és ne felejtsük el az antimikrobiál, antimikrobiális rezisztenciát. Rengeteg áldozat van, élet, ami megmenthető lenne oltásokkal évről évre. Felszólítom a bizottságot és a tanácsot, hogy együttműködjenek, és mindenképpen gyorsan akciótervet dolgozzanak ki. Én úgy gondolom, amúgy is már túl késő van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gentile asszony következik. Nincs itt semmilyen kétség. nagyon súlyos betegségek felszámolásához segítettek hozzá a védőoltások és nagyon fontos szerepük van a közelmúltban, egy másik dátumot is feljegyezhetünk. 2017-ben új kanyaró jármány alakult ki Európában, csak az én országomban 4500 ember kapta el a vírust, néhányan meg is haltak, és a legfiatalabbak voltak leginkább veszélyben. Azt is megállapíthattuk, hogy a nyáj effektus érvényesült, tehát ahol mások sem voltak beoltva, ott jobban ki volt téve a fertőződésnek az állampolgár. Én mindenképpen egyetértek ebben a szakbizottságban, illetve az egész parlamentben a képviselőkkel, hogy fontos ezt a témát a lehető legteljesebb körben megbeszélni az intézmények, az Európai Bizottság felelősségét felvetni. Fontos, hogy tájékoztatási, pedagógiai kampányt folytassunk a tagállamokban, különösen azoknak a megcélzásával, akik őket leginkább befolyásolni lehetne. Fontos a tudományos adatok közzététele azon betegségekkel kapcsolatban, ahol meghatározó a védőoltás szerepe. Tudom, hogy többek nagyon érzékenyen reagálnak erre a kérdésre, és a bizottságtól vállalást, kötelezettségvállalást kérnek, hogy terjesszék az ismereteket, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a kutatásokat is elmélyítsük, alaposan tanulmányozzuk az új fajta védőoltásokat, amelyek visszaszoríthatják a veszélyes betegségeket, mint a papillonavírus. arra is gondolok, ahogy már éppen most említették, hogy a védőoltások beszerzésének rendszerét is meg lehetne reformálni, hogy a költségük csökkenjen. Nagyon fontosak a védőoltások a közegészségügy szempontjából, különösen a kisgyerekek, csecsemők számára, ők ugye a legfontosabb emberi tőke nem hallgathatunk az állampolgárok érdekei miatt. Fontos, hogy felemeljük szavunkat az elmúlt évben történtek miatt. Elnök, köszönöm szépen. Pircsa úr következik. Köszönöm szépen. Dotyczący sprawy uchylania się od szczepień i w związku z tym spadku liczby wyszczepień w Europie. Uważam, e, że... E, nagyon fontos, hogy Európában az oltási kérdést rendezzük, kiemelten fontos, e, kiemelt jelentősége van. Az a benyomásom, hogy a Az oltások saját eredményünket jelölik. 19. században indultak el, 20. században rendkívül népszerűvé váltak, és a védőoltásokkal a súlyos fertőzéses a súlyos megbetegedéseket ki lehetett iktatni. Most új betegséghullámok vannak, olyan betegségek, amelyek korábban már eltűntek fertőző betegségek, például a kanyaró. Pontosan az igen népszerű oltások miatt tűnhetett el a kanyaró is. Be kell, hogy tudjuk mutatni, hogy az oltási adatok, a tagállami oltási adatok egyre nagyobb hiányosságokat tárnak fel, pedig szüksége van az oltásra ahhoz, hogy az európaiak egészségét garantálni lehessen. Ezért kérjük az Európai Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy dolgozzanak ki egy széles akciótervet. Egy olyat, amivel a, az oltási lehetőségeket tárják fel. Honnan van ez a fáradtság, ez a szkepszis? Arról van ugyanis szó az oltások kapcsán, hogy az állampolgárok gyakran téves információkkal rendelkeznek az oltásokról. kvázi tudományos információk ezek, féltudományos hírek nem igazak. Pedig az akcióterveket harmonizálni kell, csak így lehet ezzel szemben fellépni, és muszáj kötelező oltást bevezetni. Fel kell lépnünk ennek érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen Müller asszony, Vejze asszony nevében. Igen, Meissner asszonyt ki kell mentsem, sajnos megbetegedett, de teljes mértékben támogatja az állásfoglalás tervezetet. Aggodalom, aggodalmasnak tartjuk mi is, hogy csökken az oltás van, aki úgy gondolja, hogy ez luxus probléma, én magam azonban elfogadom az előadó javaslatát, hogy kötelező oltást legyen Európában. Hogyha megnézzük a következményeket, a költségeket, ami sújtja az egészségügyi gyerekségeket, amiatt, hogy a gyermekbetegségeket az oltás hiányában felnőtt korban kapják meg a polgárok, akkor látjuk, hogy milyen jelentős terhet jelent ez az egészségügyi háztartásokra, de az élet, életveszélyt is jelentenek olaszországi esetek, ezt támasztják alá. Vannak olyan szülők, akik eh, eh, téves információk alapján nem hajlandók gyermekeiket beoktatni, éppen ezért fontos, hogy a jelentésben tartalmazott javaslatok megvalósuljanak. Köszönöm. Konyecsna asszony. Még... Kollegum. Köszönöm szépen, egyetértek azokkal, akik hozzászóltak, és nem első alkalommal beszélünk erről. Szinte rendszeresen visszatérünk a védőoltások kérdésére, amikor kitör valamilyen járvány az EU-ban, olyan betegség, amiről azt hittük, hogy már teljesen sikerült visszaszorítani. Olaszországban, Németországban, Romániában, ö- több mint ezer kanyaró esetet tártak fel, 70%-uk az immunizáció hiányának tudható be, a védettségi szint csökken, mert a védőoltások kockázattátel túlozzák az emberek, és nem kommunikálunk eleget a fertőző betegségek súlyosságáról. Nem várhatjuk meg, hogy egy csomó ember meghalljon, mielőtt fellépünk. Nevezzük nevén a dolgot mi a helyzet? Nos, ezek a hazugságok és félreinformációk súlyos veszélyt okoznak. Én is anya vagyok. Egyértelmű védőoltási rendszerekre van szükségünk, amelyek időben rugalmasságot adnak a szülőknek, de egyébként más rugalmasságot nem adnak a mítoszokkal le kell számolni, a mellékhatások ugyanis nagyon ritkán fordulnak elő. A HIV, a hepatitis C, a tuberkulózis esetében fontos volt fellépni. Ugyanilyen módon tömeges, nyilvános kampányt kérünk az Európai Bizottságtól, hogy szembeszálljunk a védőoltás, a védettségi szint visszaszorulásával. Meg kell nem elég a civil szervezetekre hagyakozni, néhány lelkes emberre. A tagállamoknak kellene fellépni, és az Európai Bizottságnak. Köszönöm szépen. Óken asszony, aztán a Fronte úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fronte urat helyettesítem ma. Nagyon sok mindennel egyetértek, ami elhangzott. Van egy dolog azonban, amit velem a kanyaró ö, ö, diftéria, bárányhimlő, tetanusz és pólió védőoltások nagyon fontosak, de nem kell minden ellen védőoltásokat beadni. Miért vagyok bizalmatlan? Ö, Ugye ismerjük a fake news jelenséget. Teljesen nevetséges a, a védőoltások ismeretterjesztő kampánya, például a ö, sertéspest is ellen körülbelül olyan hatékonyságú védőoltást reklámoznak, mint a paracetamol. 5 ezer ember hal meg évente Dániában dohányzás miatt, 100 ember fertőző betegségben ráadásul ezek az emberek nagyon idősek, de hogyha beoltjuk a 0-13 év közötti gyerekeket, akkor mondjuk 8 embert lehet megmenteni évente, tehát borzasztó alacsonyak ezek a számok inkább az idős embereket kell oltani, mert ott nagyobb a veszélye a fertőző betegségnek. Nyilván a fake news, a közösségi média butaságokat is terjeszt, ezzel egyetértek, de az tény, hogy nincs meg a bizalom. Bizalomra lenne szükség a TBC elleni, a kanyaró elleni víru, védőoltás. Ezek tényleg fontosak, de ne dezinformáljunk, hanem valós információkat adjunk. A papióma vírus esetében is fel kell lépni. Nem lehet általánosságban minden ellen ö, oltani. Ö, átláthatóban kell tájékoztatni a védőoltások eredményéről, hatékonyságáról. Úgy gondolom, hogy az ezzel foglalkozó ügynökségeknek oda kellene erre figyelni, mert itt érdek ütközés van a közhatóságok és a gyógyszeripar között. Az állampolgárok gyanakodnak ezért. Köszönöm szépen. Donan asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni az ellensfoglaláshoz. Európában egy sor betegség újra felütötte a fejét. Franciaországban beadják a védőoltásokat, mégis problémák eh, vannak. A tagállamok és az EU közötti hatáskör megosztás nem eh, világos. A, a közvélemény eh, bizalmát fel kellene tartani, meg kellene erősíteni a gyógyszerek iránt. Fontos ezért az állásfoglalás hetedik pontja. Nagyon fontos, hogy a nem megbízható információk ellen felvegyük a küzdelmet és gondot jelent, aggodalmat okoz, hogy egyes életmentő gyógyszerek mennyire drágák, ami a menekülteknek, az unió területére érkező bevándorlóknak az oltását illeti, egyértelmű az álláspontom, tömeges védőoltásokra szükség van a járványok megelőzése érdekében, amelyek halálesetekhez vezethetnek. A kanyaró továbbra is szedi áldozatait például. Ugyanakkor az országom szuverenitását előtt előtérbe helyezve úgy gondolom, hogy az emberi egészség javítása a hatodik szerződéses cikk alapján valósul meg. Az Európai Bizottság ennek alapján csak a tagállamok fellépését egészítheti ki. Így az EU kötelező jogi aktusai nem írhatnak elő a tagállamok számára kötelező fellépést ezen a területen az Európai Unión belül a védőoltások menetrendjének harmonizálása szerintem így nem megvalósítható. Köszönöm szépen azoknak, akik ezt az állásfoglalást kezdeményezték. Thank you. Uh, now Mr. Grammatic. Köszönöm szépen. Grammatikákis kollégának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy sajátos mozgalom az oltások ellen, ami már európai léptékűvé vált. Nos, ez a mozgalom azzal függ össze, amit hamis híreknek nevezünk. Nagyon bonyolult, komplex ez a folyamat, nem lehet egyszerűen ellenőrizni sem, hiszen politikai szempontjai vannak, és rendkívül érzékeny pontok merülhetnek fel. Vannak a tagállamoknak nem igazán lehet sok mindent önmagukban elérni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy közösen európai szinten lépjünk fel. Az Európai Parlamentnek úgy gondolom, egyértelmű üzenetet kell küldeni mindazok felé, akik az oltások ellen vannak. Hiszen vannak emberek, akik azt hiszik, hogy a föld lapos, olyanok is vannak, hogy nem lehet az, a holdra menni. Ők persze nem ártanak senkinek, de azok, akik mindenféle szörnyűségeket kiáltanak az oltások ellen, azok a többieknek ártanak. A, a kanyaróval kapcsolatban például az egy rendkívül fontos dolog, és jól mutatja a problémát. Én magam 2017-ben 20 ezren voltak, csak Görögországban 10 ezren, akik megbetegedtek és halálesetek is voltak. Tehát a, a halálveszély reális veszély egyre nagyobb léptékű lehet. Hogyha nem sikerül megfelelően reagálnunk, akkor talán az Európai Prevenciós Központot kellene felkérni és stratégiát kidolgoztatni. Nagyon fontos, hiszen látni kell, hogy a tudomány fejlődik. A hamis hírek azonban károsak, fel kell lépni velük szemben. A európai programokat kell kialakítani, amelyek segítik a különösen gyenge, társadalmilag veszélyeztetett csoportokat, hogy oltassák magukat. Közegészségügyi probléma ez, nem lehet még kiírtani, de korlátozni lehet ezeket a negatív trendeket. Köszönöm. A következő hozzászóló, te asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban az a helyzet, hogy Európában egyre kevesebben oltatják magukat, és ezért eh, kimondottan nehéz mm, elfogadni, hogy súlyos betegségek újra megjelennek. Európában újra bele lehet halni a kanyaróba. Köszönöm a kollégáknak, hogy eh, elmondták a véleményüket. Valóban Európai Uniós akcióterre van szükség. Először is egy eh, oltási program, harmonizált eh, európai oltási programra. A társadalmi probléma ellen is fel kell lépni ezt a fajta vonakodást. Az oltások eh, csökkenő elfogadását. Egyszerűen fel kell lépni, hogy nem tudományos eh, hamis információkat terjesztenek, amely, amiket igazából részben a politikai pártok is felkarolnak és a választási harcban felhasználják. Azok, akik félnek például, tehát vannak sokan, akik nem oltatják be a gyerekeket, mert fél, félnek, hogy befolyásolja az egészségüket. Egyszerűen igazolható információra van szükség. Ki kell jelenteni, hogyha val, egy, ha valaki, ha egy gyerek nincs beoltva, akkor annak ne- negatív hatásai vannak a közegészségügyre. Demész Páker úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tény, hogy az oltás életet ment. Ez az egyik legköltséghatékonyabb népegészségügyi intézkedés, és mégis sokan bizonyos EU tagállamokban ellenzik az oltást, és egyre többen vannak az ilyenek. A 41%-a hazámban, a megkérdezett lakosság 41%-a nem ért egyet azzal, hogy az oltások biztonságok, biztonságosak lennének, a globális arány 30%. Ez egy rendkívüli adat, ami jelzi, hogy növekszik az oltás ellenzők aránya, és ennek megvan a maga következménye. 2018-ban olvastam, hogy a kanyaroki törés 2016 or- óta 49 halálesetet okozott a különböző EU tagállamokban. Ez gond, és örülök annak, hogy ezt a társadalmi problémát most megpróbáljuk megoldani. Az oltás alapvető eleme a jó egészségügyi politikának, legyünk éberek, tegyük világossá, hogy a szükséges oltás elhany, elmulasztása luxus, egyfajta luxus. Természetesen a visszafogottság amiatt is adódik az oltásokkal szembeni visszafogott hozzáállás, mert ahogy a kollégák mondták, téves információkat terve, terjesztenek bizonyos körök. Fontos, hogy fellépjünk el ez ellen is, ezért szívből támogatom az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönöm. Most megadom a szót a bizottságnak a Digi Szánte főigazgatóságtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönetet szeretnék először is mondani a parlamentnek, hogy a bizottság állásfoglalás tervezetére reagált. Elnök asszony, Rövid leszek. Nem hiszem, hogy van fontosabb, szükségesebb és időszerűbb saját kezdeményezésű beadványa a parlamentnek, mint ez. Sommer asszony, Gentil asszony és az összes társelőadó által elmondottakat tám- megtámogatom én is. Egy meglepő szám négyezer éve ezelőtti múmiában is volt már kanyaró, ezt a, a biológiai vizsgálatok alátámasztják. A legutóbbi elhalálozás kanyaróban 1974-ben volt. Nos, hogyha ez nem támasztja alá, hogy az oltásnak milyen lehet, jelentősége van, akkor nem tudom, hogy van-e bármi, ami meggyőzhetné azokat, akik egyre nagyobb arányban nem hajlandók oltatni magukat. Két tagállamban a WHO és az Európai Unió oltási aránya csak két Európai Uniós tagállamban valósult meg, éppen ezért nagyon fontos ennek az indítványnak a tartalma. Mint önök is tudják, az oltással szembeni visszafogottság és az oltási arány Juncker elnök úr által is támogatott kérdés, és nagyon fontos, hogy a bizottság javaslattal álljon elő igen kiterjedt konzultációt folytatunk a parlamenttel is, de minden fontos érintettel. Március 5-én lesz a következő konzultációs alkalom, és addig az érintettekkel, orvosok, nővérek, gyógyszerészek szervezeteivel további találkozókat fogunk lefolytatni annak érdekében, hogy a problémát valóban a gyökereinél tudjuk kezelni. Egy dolgot még, ami a folyamat és a hatáskört illeti, hiszen felvetették páran, nyilván fel fog merülni a későbbiek során is. Nagyon fontos az oltás, a fertőző betegségek kapcsán azonban az EU hatáskör megkérdőjelezhető. Minden esetre a tagállamoknak saját hatásköre az egészségügyi rendszer megszervezése és az oltás, oltások árképzése is. Ezért is mondom, hogy fontos a parlament kezdeményezése. Illúzió lenne azt gondolni, hogy a a bizottság önmagában, vagy az európai intézmények önmagukban eh, képesek lennének eh, ezt a problémát eh, megoldani. Nem, a védőoltásokkal szemben a bizalmatlanság és az átoltási ráta csökkenése egy olyan folyamat, amit a tagállamokkal együtt tudunk csak megoldani. Áprilisban az bizottság intézkedési kezdeményezésével egy olyan javaslatot akarunk előterjeszteni, amiben a tagállamok és minden érintett részt vesz. Tiszteletben kell tartani, ahogy önök is említették, a nemzeti hatásköröket, ugyanakkor pedig eredményesnek lenni az állampolgárok érdekében. Köszönöm. Köszönöm, lezárom ezt a vitát. A módosítók határideje január 30-11 óra. A következő napi rendi pontunk a fenntartható és versenyképes akvakultúra ágazat felé a jelenlegi helyzet és jövőbeni kihívások. Megadom a szót az előadónak, Gambus úrnak. Köszönöm szépen, A véleményemet röviden szeretném bemutatni, amit az akvakultúrával kapcsolatban készítettem. Két kihívással szembesül az ágazat. A fenntarthatóság az egyik, a környezetvédelem összefüggésében, a környezet megőrzése összefüggésében, illetőleg ahol fogyasztás pozitív aspektusai. Azt valamennyien tudjuk, hogy a tengerek, óceánok forrásait egyre inkább kihasználjuk, hiszen a kereslet növekszik a hal iránt az egész világon vagyis az a helyzet, hogy a hal 60%-át az Európai Unióba harmadik államokból importáljuk, és igazából a mi akvakultúránk csak egy kisebb részét adja a keresletnek. És van itt növekedésnek még tere, azt kell, hogy mondjam. Vannak persze tenyésztett halak is, valahogy a fogyasztók ezt nem kedvelik annyira, de azt látni kell, hogy az akvakultúra az egy fontos dolog, és a minőséget fenntartás fenntarthatóságát, fenntarthatóságot tekintve az európai akvakultúra szektor igenis vezető szerepet játszik a világon. Ezeket az eredményeket más országokkal is meg kell osztani, a környező országokkal, hogy náluk is javuljanak a fenntarthatósági gyakorlatok. Ezen túlmenően azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk segíteni a tenyésztőket, a vállalkozókat, a halászokat, hogy nagyobb mennyiségeket hozzanak, másrészt viszont a fenntarthatóság, a környezetvédelem is erőteljesebb szerephez jusson. Másrészt a fogyasztóknak el kell tudni magyarázni, hogy ha tengeri halat fogyasztanak, akkor azzal hozzájárulnak a világ fenntarthatóságához. Azon kívül pedig több százezer munkahelyet mentük meg az Európai Unióban itt az európai termékek összehasonlítva harmadik államok termékeivel, hát el kell, hogy mondjam, a környezetet, a minőséget, a szociális következményeket, körülményeket tekintve, vagy az állati jólétet, az állategészségügyet tekintve, el kell, hogy mondjam, itt előnyben vagyunk. Ezt gyakran nem tudatosodik eléggé a fogyasztókban. Itt bizony tennünk kell valamit, el kell mondanunk, hogy melyik a származási ország, hogy fagyasztották-e már a halat előtte, stb. stb. Ezt a fajta tudást el kell mélyíteni egész Európában. Jövő hét csütörtökén azt kell, hogy mondjam, hogy itt fontos lépésekre számíthatunk, azt, de hát itt van például elmúlt időszakban piacról ki kellett vonni halakat, amiket importáltunk Franciaországban, Belgiumban, Vietnámban, Tajföldön termeszték ezeket a pangáziuszokat, és ez óriási nehézséget okoz. Egyébként táplálkozás tudományi szempontból sem a csúcs az a halaszkál, hogy tudjuk, tehát gyakran olcsó halat adnak, és akkor a diák étkeztetésben ezt osztják ki. Ez nem tisztességes. Tudatosítani kell az emberekben, hogy mi történik, mert ö, ismeretek nélkül ez nem működik. Ez lenne talán a legfontosabb kihívás, ezzel kéne foglalkoznunk. Ezt így rögzítettem egyébként a tervezetemben, és remélem, hogy az árnyék előadókkal ezen dolgozni tudunk a jövőben is. Nyilván lehet még javítani valamit a véleményen. Nagyon szívesen állok a rendelkezésükre az együttműködéshez. Köszönöm szépen. Dorman úr. Köszönöm szépen. Köszönöm a tervezet elkészítését. Számunkra is fontos, hogy tudatosítsunk, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy az akvakultúrából származó halakat fogyasszák. A szomszédos országokban, Norvégiából, Izlandról sokat importálunk, és itt az együttműködés nagyon fontos. Sokan a szállítóink közül, a beszállítóink közül különböző piacokat látnak el. Azt kell, hogy mondjam, hogy világos követelményeket kell támasztanunk a beszállítóinkkal szemben, mert egyrészt mennyiségileg több halra van szükségünk, másrészt viszont teljesítenek kell tudni, amit mi elvárunk, hiszen itt van a környezetvédelem, témája, a tenyésztési körülmények, akvakultúra a tengerekben, a, a halász, a halfarmok kérdése font, fontos problémákat vet fel, nem szabad elzárkóznunk, mert antibiotikumok használata is felmerül, ezt csökkenteni kell, ügyelni kell arra, hogy túl sokat nem szabad etetni belőle. Feltétlenül szükségesnél. Müller asszonynak. Köszönöm szépen a jelentést. Nyilvánvaló, hogy módosítóinkkal mi is segíteni tudjuk még a munkát, mert szerintem különbséget kell tenni. Az akvakulturális mennyiségek növelése és a meglévő rendszerek támogatása között, tehát csak tonnákat akarunk növelni, vagy tényleg munkahelyet akarunk és struktúrákat, szerkezetet megőrizni. Ez egy fontos dolog. Norvégiában igencsak bevált eljárások van, és ez azért olyan sikeres, amit ott alkalmaznak, mert eh, térbeli és politikai feltételeket teljesítenek annak érdekében, hogy ez működjön. Például a lazac farmokat folyamatosan figyelik a tudósok, a tengeri akvakultúra, a Brexit után nyilvánvalóan áthelyeződik a földközi tenger térségére. Egészen más rendszerek vannak ott, más a biológia, más a víz hőmérséklete, a tengerfenék biológiája is teljesen más. Ezt figyelembe kell venni és ezt tisztázni kell, és tudatosítani kell a fogyasztókban is. Fontos, hogy regionális halat fogyasszanak az emberek, de ami hiányzik nekünk, az az édesvízi akvakultúra témája. Hát én saját területemről beszélek Bajorországban, ide nagyon komoly, több tízezres kis farmunk van, ez az édesvízi akvakultúra abszolút hiányzik a pisztrángokkal például, vagy a pontyokkal, biogázból adják a meleget, fűtik ezeket a kis tavakat gyakran, tehát egy körforgásos gazdaság eh, részévé tesszük ezt, hiszen ezek valahol összefüggenek a mezőgazdasággal is, környezetvédelmi, egészségügyi, állategészségügyi előírások vannak, ezeket be kell tartani, nyilvánvalóan a járvány megelőzés nagyon fontos, és ami viszont problémát okoz, az a ragadozók témája, a kormorán, a siklók, stb. és akik írtják ezeket az állatokat. Tehát sok mindent figyelembe kell venni, ilyen értelemben támogatja a munkát, és ilyen értelemben lesznek módosítóink. Bajlen, asszony. Köszönöm szépen az előadónak, hogy előkészítette ezt a véleményt. Örülök, hogy hangsúlyozzák nem csak a fenntarthatóságot, hanem a környezetvédelmet, az élelmiszerbiztonságot is. Tudjuk, hogy az akvakultúra rendkívüli módon növekszik, és az egész ágazat próbál ebből tőkét kovácsolni, hiszen ez segít mindenkinek, és az élelmiszer minőségét is javítja. Ez egész EU-ban egy információs kampányt kell indítani a fogyasztók számára, hogy lássák, hogy minőségi halat tesznek-e vagy nem. Ami a módosítókat illeti, lesznek módosítóink. Itt a közösségi konzultációkra hívnánk fel a fegyelmet, mielőtt sőt akvakulturális projekteket indítanának. Írországban súlyos a helyzet, itt vannak a multinacionális cégek, projekteket hoznak létre a part mentén, miközben egyáltalán nem törődnek a helyi közösségekkel Donigal és Lakford mellett ez már súlyos problémákat okozott, és ezért aztán az engedélyek kiadásánál észnél kell lenni, és nemzeti szinten oda kell figyelni, hogy ténylegesen segítsünk a saját közösségeinknek, konzultálni kell belük. Egyébként ügyelni kell a környezeti hatásokra is, meg arra is, hogy például nálunk a tengerpartot ne tegyük tönkre. Én is ö, látom, hogy akvakultúra súlyos problémákat is tud okozni, más kollégákhoz hasonlóan veszélyeztet bizonyos fajokat is, akár ha nem figyelünk oda. Úgy gondolom, hogy ö, vannak ö, súlyos ö, problémák a lazac tenyészettel is, és ö, ennek a következményét is figyelembe kell vennünk, hogyha farmokat hozunk létre. Ezt már látjuk egyébként Írországban most is, hiszen a természeti halálom, a természetes halállomány is romlott. Éppen ezért aztán egy prioritás felállítására van szükség, és úgy gondolom, hogy ilyen értelemben fogunk módosítókat előterjeszteni, hogy a környezeti hatásokat csökkentsük és figyeljünk a veszélyeztetett fajok megőrzésére is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Extrem asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak az elvégzett munkát, a tervezeten sokat dolgozott, egy fontos téma. Nagyon örülök annak, hogy hozzászólhatok ehhez a témához. Mindenek előtt felhívom a figyelmet arra, hogy az egyes bekezdés ellen feltétlenül értünk egyet, hogy ennek szüksége van arra, hogy az akvakulturális területen növeljük a termelést, miközben a minőségi fenntarthatóságot és a környezeti ö, körülményeket is figyelembe vegyük. Fontosnak tartjuk, hogy biztonságos élelmiszert állítsunk elő, ez nem feltétlenül jelenti, hogy nagyon mennyiséget termelünk, ez egy paradoxon valahol, egy a, a a megfelelő mennyiségű növek, viselkedés nyilvánvalóan figyelembe vendő. A hal egy részét viszont hallizbe dolgozzák fel, azt hiszem azt kéne jobban használni, ami már van. Úgy gondolom, hogy kiegészítve a fenntarthatóság témáját, az EU-nak szüksége van arra, hogy erősítsük a kereskedelmet, a felelősség teljes világkereskedelmet, hiszen megfelelő környezeti sztenderdeket kell befoglalni harmadik államokkal kötött kereskedelmi megállapodások során ami pedig az intézkedéseket illeti, hogy az akvakultúra önmagában fenntartható legyen, itt egy jó néhány témát külön meg kell említeni. Ha biztosítani akarjuk a fenntarthatóságot, akkor az megfelelő körülményeket jelent minimalizálni kell a negatív hatásokat a biodiverzitásra, és csökkenteni kell a vegyszerek használatát. A takarmányt vegyük először figyelembe. Egy világos célokat kell megfogalmazni, egy felelősségteljes és fenntartható ö, halolaj és halliszt előállítására. Világossá kell tenni, hogy az EU mezőgazdasági termelése környezeti szempontból fenntartható legyen. A lehető legjobb technológiát kell alkalmazni, ez előfeltétele, hogyha nyomon akarjuk követni, hogy valójában mi történik a vizeinken ami pedig a hatásokat és előnyöket illeti a a biodiverzitásra és a florára és faunára, ezt tovább kell kutatni, hogy teljesen megértsük, milyen következményekkel és veszélyekkel járhat az akvakultúra erősítése. Óvatos menedzsmentre van szükség gazdálkodásra a helyi tervezésben, és ki kell jelölni a megfelelő területeket, amennyiben tenyészteni akarunk. Itt támogatni kell a környezeti szolgáltatásokat is, amiket el tudnak végezni, például a parti lagúnák kialakítása fontos lehet, mert ez fontos a biodiverzitás szempontjából, és pihenő területeket is ki lehet alakítani. Azt gondolom, hogy a, a víz minőségére is oda kell figyelnünk és fenntartható gyakorlatokat kell kialakítani. Az LIS akvakultúra ez a körforgásos akvakulturális rendszert jelenti. Újra hasznosítjuk a vizet, és mindent tisztítunk, amit már egyszer felhasználtunk. Ami pedig a takarmányt illeti, nem lehet fenntartható haladást elérni, hogyha itt nem lépünk. Végül pedig a vegyszerek használata. A vegyszerek használata, az antibiotikum használata kockázatot jelent az ökorendszer számára, és persze az emberi egészségre nézve is az infrakcióm meg van győződve arról, hogy miért mérgező anyagok használata, antibiotikumok használata lehetőség szerint alternatívákkal váltandó fel. Örülünk az együttműködésnek, és szeretnénk eh, elvárni, hogy eh, az akvakultúra egy prioritást élvező terület legyen élelmiszerbiztonság, környezetvédelem és termelés szempontjából. Köszönöm szépen. Thank you. Now I will give the floor to the commission, Mr. Leinemann. Leinemann úr a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy lehetőséget kapok arra, hogy reagáljak. Mint egy egy év ezelőtt Vella biztos úr feladatot adott számunkra, hogyan tudjuk az óceánok fenntartható gazdálkodását biztosítani. Egy szakértői csoport válaszolt, és nem csak a fenntartható halászat járul ehhez hozzá, hanem az akvakultúra a leghatókonyabb és fenntartható módja a nagyobb mennyiségű tengeri élelmiszer előállításának, hiszen több mint 10 milliárd lakosra számíthatunk belátható időn belül a Földön. Ez lenne az iránymutatása, hogyan látnunk kell a jelenlegi körülményeket így kell figyelni, az akvakultúra elősegítését, nem csak a minőséget jelenti a fenntarthatóságot. Az egész világon egyébként náluk vannak a legmagasabb szintű szabványok ezen a területen. A tagállamok és az érintettek feladata, hogy a növekedés előtti akadályokat elhárítsák. Ide tartoznak az, az engedélyezések, az adminisztratív terhelések, vagy a terhek biztosítása, tehát a ö, tervezés, a, a, a tengeri területek felhasználatba vétele egy fontos dolog, hiszen farmokat kell tudni kialakítani, a versenyképességre van szükség, és egyenlő esélyekre az importhoz képest. Ez a politika az édesvízi akvakultúra témáját is felveti, amit Miller asszony említett. A stagnáció után elmondhatjuk, a stagnálás után, évei után elmondhatjuk, hogy 2014-2015-ig ezek az utolsó számok már növekedést látunk. Mennyiséget tekintve 4%-os a növekedés, 8%-os az értéket tekintve, és a legmagasabb szintre jutottunk 2,3 millió tonnával. A tagállamok sokat tettek tehát, és nagyon konkrét törvényeket bocsátottak ki az akvakultúra vonatkozásában. Tengeri tervezést végeztek, és környezeti menedzsmentet alakítottak ki pillanatnyilag egy középtávú kitekint, egy félidős értékelést készítünk a törvények elfogadása óta, és szóba került a kampány szükségessége. Van egy kampányunk, Farm in the EU címmel, és ez konkrétan testre szabott egy-egy tagállamokra tekintve. Spanyolország után Írország és Horvátország is csatlakozott a kampányhoz, de hát nyilvánvaló nem elegendő a tagállamok szintjén fellépni. Jövő pénteken szervezünk egy szemináriumot a régiók bizottságával együtt, és a cél az, hogy hangsúlyozok a regió, régiók szerepét az akvakultúrán belül, és a helyi fejlesztés is fontos része az akvakultúrának. A, az akvakultúrát a helyi lakosokhoz közelebb akarjuk vinni a tengeri halászati alap segít ebben mindenképpen, hogy helyi cselekvési, cselekvőcsoportokat, akciócsoportokat hoznak létre az akvakultúra területen. Németországban is egy, kialakult egy ilyen rendszer, egy és örülünk, hogyha a helyi adottságokhoz igazodva működnek ezek a rendszerek. Aztán persze szükség van beruházásokra is, befektetésekre. Támogatjuk a, a kutatást, éppen ezért innovatív megközelítésekre van szükség, ezeket a tudományos kutatás útján találjuk meg, és környezeti fenntarthatóság és minőség szempontjából megfelelő szerepmodelleket kell kialakítani, hiszen figyelembe kell venni azt is, hogy ezt el tudjuk juttatni más területekre a világban, ahol például kevés a víz, a vízforgatás egy fontos dolog, a bioökonomia összességben ne, ne, ne a kagylókat vegyük, ne csak a, a, a halakat, hanem az algákat például, és egy úgynevezett blue bio ö, fórumot indultunk, indítunk. Itt arra felhívjuk a figyelmet arra, hogy az úgynevezett kék gazdaság milyen lehetőségeket kínál. Kék gazdaság befektetési platformot kívánunk létrehozni, hogy lássuk a lehetőséget, megmutassuk a lehetőségeket, amik itt adódnak. Ezzel a végére is értem. Köszönöm szépen. Most szót adok Gambusz úrnak, hogy foglalja össze az eddig elhangzottakat. Köszönöm szépen mindenkinek, aki eddig hozzászólt. Azt hiszem, hogy közös nevezőre tudunk jutni számos kérdésben. Az mindenképpen közös nevező, hogy egy fontos kérdésről beszélünk, másrészt pedig az akvakulturális politikában ö, oda kell figyelnünk arra, hogy milyen hatásokkal jár ez a helyi lakosságra, és az akvakultúra politikájának és a halászati politikának együtt kell járni a szoros összefonódás van a kettő között. A minőség a környezet kérdésében a körforgásos gazdaság témáját nem szabad szem elől téveszteni. A termelés közelsége a fogyasztáshoz, a helyi regionális adminisztrációk kérdése, ezt az bizottság külön kiemelte, ez mind fontos. Abban, azt hiszem ebben egyetértünk. Amiről kevésbé beszéltünk, az a termelés növekedése. Egy kicsit persze egyszerűsítek, meg kell nézni a vállalkozás lehetőségeit is, de vannak vállalatok, amelyek egyelőre nehézségekkel szembesülnek, őket segíteni kell, hogy a fenntartható gazdálkodás útjára lépjenek, vagy léphessenek. Ami pedig az édesvízi akvakultúrát illeti, teljes joggal vetik fel, tudomásul veszem, ami elhangzott, Müller asszony hangsúlyozta ennek a fontosságát, és egyszerűen be kell látni, én délről érkezem, más területekről, egyszerűen elfelejt az ember valamit, figyelmen kívül hagytam, ezek a tavak, a halas tavak is itt vannak, ezt nem szabad, éjszakon gyakran elfelejtenek mást, mi a déliek, nem így látjuk, tehát mi délen a erdőtüzekkel szembesülünk fokozottabban, tehát az ember a saját perspektívájából ír egy ilyen vélemény, de hát ilyenkor hibát is elkövetünk, kimarad valami, ami természetesen nagyon fontos, ezt figyelembe kell venni, Nyilvánvaló nem hagyhatjuk ezt kívül, majd hogyha módosítókra sor kerül, akkor ezt megírjuk. Tehát egyelőre köszönöm a hozzájárulásukat, és nagyon szívesen állok a rendelkezésükre a módosítók során. Köszönöm szépen, és akkor bejelenteném, hogy január 31-e 11 óra az új határidő a módosítások benyújtására. Most áttérünk a következő napi rendi pontra, de emlékeztetnék rá, hogy 11.15-kor érkezik a miniszter úr. A KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató eszközeinek végrehajtása az EU-ban a 2013. évi reformot követően megadom a szót Megénesz asszonynak, az előadónak. Köszönöm szépen! előadó asszony, tisztában vagyok vele, hogy milyen kevés időnk van. Nagyon rövid a e, jelentésem, igazából csak hat bekezdésből áll, egyértelmű a mondandója, szükségünk van minden tagállamban a fiatal gazdákra, az ő számukat növelni kell. Ez a jelentés azzal foglalkozik, hogy hogyan gondoskodhatunk arról, hogy a kap megfeleljen a fiatal gazdák igényeinek, Fontos, hogy a környezetvédelmi ismereteket, szakértelmet el tudják sajátítani a fiatal gazdák, és a mezőgazdasági szakismereteik is meglegyenek. Az ötödik bekezdésben az európai dimenzió és a tagállami lehetőségek közötti kapcsolódásról van szó, és itt az adózási szabályokról beszélünk a gazdaságok átörökítésével kapcsolatban, illetve a tevékenység indítás támogatásával kapcsolatban. Aztán holisztikus megközelítést szeretnénk érvényre juttatni, a pénzügyi szolgáltatásokhoz is férjenek hozzá fiatal gazdák és a lakóhelyükön férjenek hozzá mindahhoz, ami a városi környezetben elérhető, így a széles sávú internethez és a szociális szolgálatokhoz. Nyitva állok a kollégák szempontja észrevételei előtt, az Agrinak készítjük ezt a véleményt, az Európai Bizottság és a tagállamok számára egyértelmű prioritás a fiatal gazdák kérdése. Ennyit akartam mondani, elnök asszony, és várom az észrevételeket, kérdéseket ezeket. Köszönöm. Köszönöm, Gentile asszony. Igen, elnök asszony, nagyon röviden meghatározó fontosságú témáról van szó. Európának növekednie kell, fenntartható és befogadó módon fejlődnie. A mezőgazdasági vállalkozásokban fiataloknak meg kell jelenniük, több ezer fiatal érdeklődik a mezőgazdaság iránt. Fontos lenne, hogy meg tudják valósítani az elképzeléseiket, és önállóan tudjanak gazdálkodni. Európának segítenie kell ebben, így a mezőgazdasági pálya, a szakismeretek elsajátításában a mezőgazdaság egyre több technológiai ismerethez tehát egyre innovatívabb, versenyképes, professzionális mezőgazdaságot kell, hogy tudjanak a vállalkozásaikkal a fiatalok építeni. A kap omnibusszal módosított rendelkezéseinek meg kell könnyíteniük a hitelhez jutást, a továbbképzést a fiatal gazdák számára, illetve a piaci válságok, fluktuációk hatásait segíteni kell kiküszöbölni. Új szakismeretek és új eszközök szükségesek, a tulajdonszerzést is támogatni kell egy korszerű koncepció keretében. El kell kerülni a múlt ellentmondásait, korszerű vízióra van szükség a belső és a nemzetközi piacon egyaránt. Köszönöm szépen, Dorman úr! Tak for det. Mange tak øh, til for det her udkast til... Köszönöm szépen ezt a véleménytervezetet. Valóban egyre nagyobb az egyensúly hiány, a szakadék a vidéki környezet és a város között kohéziót kell a társadalomban erősítenünk, garantálni kell, hogy a falusi környezet, a vidék nem üldözi el ne üldözze el a fiatalokat a városokba. Új technológiákat kell használni a mezőgazdaságban, és a fiatal generációk egyre inkább használják is őket. Az informatikát is fel kell használni, fel kell készíteni a fiatal nemzedéket, ösztönözni kell a vidéken felnövő vagy városról érkezett fiatalokat. Nem csak azt kell elmagyarázni, hogy a mezőgazdaság jó dolog, hanem lehetővé kell tenni számukra is, hogy hozzáférjenek minden korszerű vívmányhoz, így a széles sávú internethez is azonos játékszabályokra van szükség minden tagállamban. Köszönöm. Müller asszony! außerhalb Europas äh, beträgt der Anteil Európán belül 31,1% a 65-nél idősebb gazdák aránya Németországban ennél is magasabb. Két oka van ennek szerintem. Egyrészt azért, mert a mezőgazdasági nyugdíj bankot létrehoztuk a fiatal gazdák számára, és a második azért, mert nálunk a társadalombiztosítás is támogatja a gazdaságok átadását. Ezért a két komponest szeretnénk, hogyha minél hamarabb átvennék. Fontos, hogy az új generáció új ötletekkel, elképzelésekkel, megközelítésekkel valóban átvehesse a gazdaságok vezetését. A gazdaságok átadását az idősebb gazdák közül még veszteségnek eh, ér, élik meg, negatívnak tekintik. Ezt az akadályt meg kell próbálni áthidalni a jelentéssel. A gazdák képzése, továbbképzése is fontos elem. Az idősebb generációk szakmai tudásának átadása és a fiatal gazdák kedvének felkeltése az, ami fontos, és ezzel tudják a tudja a lakosság is a családi gazdaságok pozitív imázsát erősíteni. Amíg, amíg egy család működtet egy gazdaságot, az mindig pozitívnak tekinthető. Köszönöm szépen az eddigi munkát, és részben hozzá fogok fűzni javaslatokat. Köszönöm szépen, Haszle úr! Köszönöm szépen Megginis asszonynak, én is szívből köszönöm a munkáját. Persze, hogy el kell, hogy mondjuk, csak akkor tudunk perspektívát eh, kínálni a fiatal gazdáknak, hogyha a jövedelmet is tudnak termelni, olyat, amiből meg tudnak tartósan élni. A gazdák eh, bevétele jelenleg azonban sajnos az más területeken eh, realizálhatónak nagyjából a fele. Tehát nem csak támogatni, a támogatásokat kell növelni, hanem hosszú távon távlatokat kell tudni nyitni a fiatalok számára, hogy érdemes is ott élni. Az infrastruktúra is nagyon fontos a vidéki térségekben, a közös gaz, agrárpolitikában a vidékfejlesztés is kiemelt terület. Ha megnézzük, hogy a fiatal gazdák, gazdanők hogyan tudnak megmaradni a mezőgazdaságban, akkor a, természetesen felmerül a képzés kérdése is. Fentarthatóság, ökológiai gazdálkodás, a saját piacra vitel mellett úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a termelés technológiai kérdésekre figyeljünk. Fontos a mezőgazdaságot szélesebb értelemben felfognunk. Nagyon fontos kritérium, meg Jézuson is említette, a, a hozzáférés. A föld bérleti díja rendkívül magas, nem csak a hitelfinanszírozás problematikus, a földhöz való hozzáférés önmagában kiemelt jelentőségű kérdés, ezt szabályozni kell. A másik pedig azt hiszem, hogy nem szabadna a korhatárokra fixálódnunk. Lehet, hogy valaki 45 éves korában ébred rá, hogy ő paraszt szeretne lenni. Ez önmagában már nyereség lesz a, a gazdaság, a mezőgazdaság számára, és nem hiszem éppen ezért, hogy a gaz- mezőgazdaság jövője szempontjából fontos lenne korhatárokat előírni. Köszönöm. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Thank you very much, Mrs. Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság is üdvözli ezt a jelentést, és várjuk, hogy a szakbizottság mivel fogja bővíteni a munkánkat. Önök is tudják, hogy a bizottság november 29-én egy gazdálkodás és élelmiszer című közleményt fogadott el, amely a generáció megújulást is tartalmazza. Határozottan megismételtük azóta is, hogy a generációs megújulás és a gazdák támogatása központi eleme a jövő kapjának. Szeretnék egy fontos elemet még egyszer kiemelni, ami a közleményben is benne van. Ez pedig az a tény, hogy az átmenet a a bármiféle átmenetet is valósítunk meg, azt mindenképpen az emberekkel együtt kell tudnunk megtenni. Az, hogy az új tudás megteremtődjön, a régi tudást átadják, és ez fenntartható gazdálkodást jelentsen. Ez csak akkor valósulhat meg, hogyha párhuzamosan az embereket, akik ott dolgoznak, meg tudjuk tartani, és még több gazdát tudunk erre a tevékenységre vonzani. A, a tapasztalat azt mutatja, hogy a gazdák az új technológiát, környezetbarát módon maguk sokkal, tudja, sokkal jobban tudják bevezetni akkor, hogyha a régi tudás is megmarad. A két elemnek tehát kéz a kézben kell maradni, nagyon fontos, hogy az önök szakbizottsága is reflektáljon erre. Két konkrét dolog befejezésképpen az egyik, hogy a jelenlegi kapban már sok eszköz áll rendelkezésre a fiatal gazdák támogatásához, de minden széles egyetértés van abban, hogy hatékonyabbá kell tenni ezeket az eszközöket. Ez világosan megfogalmazásra kerül a közleménybe, és, és ezt várjuk a parlamentben, és azt várjuk, hogy segítsenek abban, hogy hatékonyabbak legyenek ezek az eszközök, és jobban igazodjanak a fiatal gazdák közösségének igényeihez. A másik dolog, ami jól látszik a jelentésből, és a közleményben is benne van, hogy annak ellenére, hogy rengeteg erőfeszítést tettünk EU szinten, figyelembe kell vegyük azokat a fontos pontokat, amelyek befolyásolják a gazdákat, és hogy ezeket a tényezőket országos szinten döntik el. A földszabályozás, örökösödési adó, adózás, technika, területi tervezés, ezek olyan korlátok, amelyek adott esetben akadályozhatják a gazd- mezőgazdaságba való belépést. Nos, ezeket az elemeket viszont nemzeti szinten határozzák meg. A közleményben kiemeljük, hogy fontos, hogy a koherencia erősebb legyen az EU szinten végzett és a nemzeti szinten végzett munka és a, a határozatok között. Általában véve azt javasoljuk a jövőbeni kapra, hogy célirányosabb lenc, eh, rendszer legyen, és elismerjük a szubszidiaritás és a tagállamok szerepét hogy az intézkedéseket a különböző területek konkrét igényéhez mérten alakítsák. Úgy gondoljuk, hogy ez a modell a generáció megújulást mindenképpen segíteni fogja, és segíti a fiatalokat, hogy az ágazatba való belépés akadályait átugorják. Köszönöm szépen, meg Guinness asszony a következő. Köszönöm. Szeretnék én is köszönetet mondani. Igen, konstruktív megjegyzéseket hallottam, és eh, Housing úr megjegyzése, hogy eh, a, ter- a termelésre összpontosítunk. Örömmel elfogadom a módosítókat a szövegre, bár az első részben próbálunk ebbe az irányba haladni. Valóban talán nagyobb, láthatóbbá kéne tenni a jelentésben a fiatal nőket és fiatal férfiakat. Mert sok állam, amikor fiatal gazdáról beszél, férfiakban gondolkozik. De Írországban ma éppen nyugati, illetve gazdaságban dolgozó, mezőgazdaságban dolgozó nők találkozója van. Úgyhogy a, általában a gazdákkal végzett párbeszédemből azt kön, szűrtem le, hogy a fiatal gazdák, ahogy a bizottság mondja, valóban könnyebben veszik át a, az új technológiát, de a nőknek is kell, hogy perspektívát nyissunk. A jelentésben ezt is szeretném látni. Aztán a fiatal gazdák támogatási rendszere merev, kor alapján diszkriminál, vannak olyanok, akik kiesnek a rendszerből, sajnos, sajnos, úgyhogy erre is gondolnunk kell. A második megjegyzés köröm pedig a, a kap jövője. Technikai ülésen voltam, kommunikációs ülésen a bizottság közleményével kapcsolatban, és Tulajdonképpen tetszik ez a fajta orientáció, kezdem jobban megérteni, hogy nem a megfelelésre kell összpontosítani, hanem az eredményre. Tehát a gazdáknak ne azt mondjuk, hogy mit nem tehetnek, hanem pozitív formában azt mondjuk meg, hogy mit kell teljesíteniük. Úgy gondolom, hogy a fiatal gazdák szerepével így a tagállamok nagyobb rugalmasságot is kapnak több kell, hogy kapjanak, hogy többet vagy kevesebbet akarnak a fiatal gazdák érdekében tenni, és hogy hogyan kapcsolják össze az EU szintű eszközöket a tagállami szintűvel. Úgyhogy várom a kollégák módosítóit, azt hiszem jövő csütörtök 11 óra a határidő. Fontos, hogy a szakbizottságunk jelentős mértékben hozzájáruljon a mezőgazdasági jelentéshez, és nagyon örülök már, hogy együttműködhetünk hamarosan, amúgy is lesz egy árnyék előadói ülésünk. Köszönöm én is. A módosítók határideje január, nem, február 1-11 óra valóban köszönöm. Nos, ezzel üdvözlöm a miniszter urat, aki már megérkezett. Yes. Uh, Nos, akkor üdvözlöm miniszter urat a körünkben. Örülünk annak, hogy sor kerül erre az eszmecserére. Ezzel meg is adom a szót önnek. Уважаеми дами и господа, Hölgyeim és uraim, képviselők, örülök, hogy érdeklődést mutatnak a bolgár elnökség egészségügyi prioritásai iránt az elnökségünk ideje alatt. Mint mondtam, szeretném bemutatni a képviselőknek a programunkat itt az Envi Bizottságban. Ugye önök felelősek az élelmiszerbiztonságért, a környezetért és az egészségért. Bulgária egy kritikus időszakban veszi át az elnökséget. Az Európai Unió jövőbeli fejlődése attól függ, hogy a következő hónapok vitái milyen eredményre vezetnek. A helyes út megtalálása érdekében fel kell mérnünk a vívmányainkat, a kihívásainkat és a hibáinkat is egyben. Annak érdekében, hogy megtaláljuk a kivezető utat, és együtt találjuk meg ezt az utat. Bulgária számára fontos, hogy az Európai Unió megőrizze egységét. Egységesen és erősen kell fellépnünk. Elnökségi mottónk az, hogy együtt vagyunk erősek. A megközelítésünk a konszenzus, a kompromisszum és a kooperáció. Mi egy olyan Európai Uniót akarunk, ahol a gazdasági növekedés, a társadalmi minőség és az életminőség megvalósításának eszköze. Egy olyan Európáért dolgozunk, amely biztonságos, stabil és szolidáris. Szeretnénk garantálni embereink számára és a szomszédos országok számára is a békét. A mai napon mindenek előtt az egészségügyi szektorról beszélünk, és amennyiben kérdéseik vannak, ezekre ki is fogok térni. A következő hónapokban az Európai Unió szakpolitikáinak jövőbeli finanszírozásáról beszélünk, és az együttműködés kulcsfontosságú területeiről. Hiszek egy egységes Európában, és ez elképzelhetetlen a kultúra, az oktatás és az egészségügy nélkül. Most függetlenül a tagállamok rendszereit ben leledző eltérésektől. Az együttműködés európai szinten még harmonizáció nélkül is a napi szinten hoz előnyöket az egyes országok és népek számára. Melyek azok a területek az egészségügyben, ahol az Európai Unió aktív politikai üzeneteket küldött, kezdeményezéseket tett, sőt, jogot alkotott? Európai szinten létezik egy jogi keret a betegek mozgására az Európai Unión belül, és itt a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokkal vonatkozó rendelet, foglalkozó rendeletre hívnám fel a figyelmet. Itt az Európai Bizottság segítségével igencsak specializálódott egészségügyi központokat alakítanak ki, ahol az tagállamok ismereteit koordinálják. Vonatkozik ez a gyógyszerészeti kutatásokra is például. Például innovatív gyógyszerek fejlesztésében ez fontos szerepet játszik, hiszen így tudjuk a hatékonyságot és a biztonságot biztosítani. A farmakovigilancia a 2004-es rendelet óta kerül európai szabályozás alá. Itt vannak rendeletek és egyéb jogi előírások, amelyekkel ezt a témát kezeljük. Egyébként pedig az, az gyógyszertermékekre, marketingére, értékesítésére vonatkozó rendeletek is léteznek aztán, és a in vitro diagnosztika eh, vonatkozásában is létezik európai előírás. Vagyis létezik egy keret eh, a szövetek, eh, sejtek transplantációjára, illetőleg szervek transplantációjára is. Vannak lehetőségek az egységes piacon, a betegek és a gyógyászati szakszemélyzet mozgására is. Itt közösen, koordináltan tudnak a tagállamok fellépni, hiszen adott esetben járványokat is könnyebben tudok kezelni az információ átadás útján. Ezt kívánjuk folytatni, ezt a munkát a nemzeti szakértők bevonásával. Nagyon fontos, hogy ezt, ezt a szaktudást valamennyi tagállamban kommunikáljuk és átadjuk együttműködés szintjén az Európai Unióban. Ez a módja annak, hogy megfelelő módon biztosítsuk az egészségügyi rendszerek működését. Egy sor politikai dokumentum létezik ezen a területen, amelyel felhívjuk a figyelmet a szakpolitikák fontosságára. A járványos és nem járványos betegségek esetében. De gondolnunk kell a cukorbetegségre gyakran előforduló más betegségekre és a cukorbetegségre, e, vérkeringés betegségekre és egyebekre, és hatékonyan fel kell lépni a dohányzással, az alkohol, túlzott alkoholfogyasztással szemben is. Erre is a legjobb lehetőségek európai szinten nyílnak. Valamennyi politikai üzenete, amit megfogalmazok az ajánlásainkban, az Európai Parlament állásfoglalása ide tartoznak, erős eszközt adnak arra, hogy a kezünkbe, hogy európai szinten lépjünk fel. Európai szinten a viták, az eszmecserék nagyon fontosak, a legjobb gyakorlatok cseréje szempontjából is. Tanulnunk kell egymástól, és igyekszünk összevonni a tagállamok egyes területeken megszerzett tapasztalatait az egészségügyi modellekben is a jó. A több éves egészségügyi program lényegesen hozzájárul ehhez. Ez egy hatékony eszköze lesz, ahol milyen támogatni tudjuk az egészségügyi területen az együttműködést. Az Európa gyakorlatilag végre kell hajtanunk az összes előírást, és vezető szerepet kell vállalnunk a munka összehangolásában. Az EU itt egy fontos hozzájárulást tud tenni minden területen. Úgy gondolom, hogy több innovációra és versenyképességre van szükség. Az EU egészségügyi kezdeményezése az egész ágazat számára nagyon fontos és az egyik legfontosabb feladat, amit az Európai Unió támogatni tud, az az emberek egészségének védelme. Tudatában kell lennünk annak, hogy az egyes fellépésnek milyen következményei vannak az emberi egészségre, mert különben az emberek bizalma veszel, vész el a rendszerrel szemben. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy egy magas szintű egészségvédelem szerepel az Európai Unió működését szabályázó szerződésben is, a 114. cikkben, amikor is kezdeményezéseket kell tenni az egységes piacon belül. Ez valamennyiünk számára a bizottság, a tanács és a parlament számára feladatokat határoz meg. Ez tehát az az összefüggés, ahogyan megalapítottuk az egészségügyi területen a saját lépéseinket az elkövetkező időszakban. Tudatában vagyunk ennek az összefüggésrendszernek, és ilyen értelemben fogjuk irányítani a következő hat hónap vitáit. Az elnökségünk során prioritásokat fogunk kialakítani, az egészséges táplálkozás a gyerekek számára, és a hatékony gyógyszeripari termékek elfogadható áron történő fejlesztése. Az egészséges táplálkozás a gyermekek esetében egy rendkívüli fontossággal bíró terület. Ez szorosan összefügg az Európai Unió jövőjével. Egy versenyképes Európa elképzelhetetlen az egészséges, jól képzett ifjú generáció nélkül. Ami pedig az egészségügyi perspektívát illeti, itt egyértelmű kapcsolatá fenn az egészség és a táplálkozás között, ez vitathatlan. Az egészségtelen étkezés hozzájárul a kronikus betegségek terjedéséhez, nem csak Európában, hanem globálisan is. A táplálkozás hatásaival kapcsolatos eszmecseréket szervezünk, és konkrétan vizsgálni kívánjuk, eh, hogyan hat a táplálkozás a gyermekek fejlődésére. Itt nem csak eh, az biztonságos, hanem az egészséges étkezésről is beszélnünk kell. Van Európában a hagyományos táplálkozás, eh, és meg kell őrizni az európai táplálkozás diverzitását is, sokszínűségét is egy egészséges lakosság, egészséges munkaerőt is jelent. Úgy gondolom, hogy ezzel az eszmecserével, ezzel a vitával erősíteni tudjuk a, a táplálkozás egészségügyi vonatkozásainak fontosságát. A megelőzés politikája természetesen szükségessé teszi azt is, hogy megfelelő kínálat álljon rendelkezésre egészséges élelmiszerből. Ez egy olyan prioritás, amely azt jelenti, hogy vizsgálnunk kell a mezőgazdaság és az egészségügy kapcsolatait. Február 6-án lesz Szófiában egy vita, egy konferencia erről, illetve júniusban a tanács, tanács szintjén kerül sor egy eszmecserére ebben a kérdésben. Egy következő pont a gyógyszer termékek, a gyógyszerek hatékonysága eredményessége és költsége tudatos alkalmazása az, amivel foglalkoznunk kell. Európai szinten az innovációt akarjuk elősegíteni, és a gyógyszerek biztonságát erősíteni, mert bizalomra szükség van. Ezért fontos az, hogy a vitákat ezekből a perspektívából kiindulva folytassuk le. Elfogadhatatlan, hogy a piac, konkrétan az egységes piac eh, kimeneküljön a problémák elől, és eh, válsághelyzetekben ne segítsen megoldást keresni. Eh, magas szintű ellátásra, kezelésre van szükség, ehhez terápiákra, hatékony terápiákra van szükség, ehhez pedig hatékony gyógyszerekre. Március 6-án ebben a témában lesz egy konferenciánk Szófiában, egyébként pedig az informális tanácsülésen április 22-én, 23-án is szóba kerül ez a téma. Úgy gondolom, hogy ezek azok a témák, amelyek a leginkább foglalkoztatnak bennünket, nem csak az egészségügyminisztereket, hanem az Európai Parlamentet is. Társjogalkotóként jogalkotóként Biztos vagyok abban, hogy a parlamentnek érdeke, hogy megismerje ezeket a prioritásokat, és a prioritásokat úgy alakítjuk, hogy az egészségügyi területen megfelelő kezdeményezésekre kerüljön sor. 726-os rendelet 2004-ből átdolgozásra szorul, ezt meg kell tennünk, ehhez trilógusra van szükség, az első ülésre egyébként pedig már sor került, nagyon eredményes eszmecsejre volt ez, és a viták kölcsönös megértés hangulatából indultak ki. Itt úgy gondolom, hogy képesek leszünk haladást elérni a egész anyagban, és kompromisszumra tudunk jutni az Európai Parlamenttel. Az Európai Bizottság közé tette, hogy egy új javaslat is születik majd az egészségügyi technológiák értékelése terület, illetve a vakcinák, az oltások területén is. Amennyiben erre sor kerül, akkor Bulgária továbbítja ezeket a javaslatokat a tanács elé, és megkezdjük a vitát is. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, az európai jogalkotás minősége a legfontosabb. Éppen ezért azt kérem önöktől, hogy a jogalkotási folyamat résztvevőiként járuljanak hozzá, egy konstruktív vitához és konkrét javaslatokat tegyenek, abból kiindulva, ami konkrétan szerepel a szövegben a közös értékelésre szükség van, figyelembe kell vennünk, hogy milyen eredménnyel járnak nemzeti szinten a viták. Az ha nemzeti egészségügyi rendszerekre gyakorolt hatás sosem szabad szem előtt éveszteni. Éppen ezért a kiindulási pont számunkra az európai egészségügy jövője, és ilyen alapon folytatjuk majd le vitáinkat. Abban bízom, hogy számíthatok a támogatásukra a következő hat hónapban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Ananyev miniszter úr is, hogy kész válaszolni a kérdésekre. Megkezdődik a kérdések első köre. Péter Líze kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm miniszter úr az elmondottakat. Két pontból indulok ki, amit említett a bevezetőjében, és egy további rendkívül fontos pontra felhívnám még a figyelmet, az EMA témája. Itt a parlamentben igencsak bosszankodunk azon, ahogyan a tanács az EMA székhelyére vonatkozó döntését meghozta mégiscsak azt eh, javaslom, hogy eh, ne folytassuk le az elvi vitát újra, de, és Amsterdamot fogadjuk el, de készüljön fel arra, hogy a tanácsnak valamilyen magyarázatot kell szolgálnia, és egy nyilatkozat kell tennie, hogy eh, egy ilyen fontos kérdésben nem lehet ezt az eljárást alkalmazni, ahol egyszerűen sorsolnak, és a parlament bevonása nélkül döntenek igazából. Egyszerűen azt hiszem a kollégáik, a munkatársaik végigkísérték mai vitát, ezért kérem készüljön fel erre a nyilatkozatra. A második a egészségügyi technológiák értékelése, és kérem, hogy itt vállaljanak erőteljes kötelezettséget, a javaslat megszületik. 31-én előterjesztjük ezt a javaslatot, és nagyon jó lenne, hogyha a tanács elnöksége elkezdene konkrétan dolgozni az anyaggal. Nem lesz ez év első felében konkrét megállapodás, de tanácsi munkacsoportokat azért egybe kéne hívni, és ezeket már be lehet tervezni most is. Ami pedig az állategészségügyi gyógyszereket illeti, ebben nagyon tudom támogatni. Abban kívánom támogatni, hogy próbáljon megállapodni a parlamenttel. Számunkra nagyon fontos volt, és a tanács mindeddig ezt nem igazán vállalta fel, és kérem ezt nézzék meg, és igyekezzenek pozitív megoldást találni a tanács szövegében, a bizottság szövegében csak az szerepel, hogy az antibiotikumokat az állategészségügyben dokumentálni kell, regisztrálni kell, de ennek az értelme az kell, hogy legyen, hogy kevesebb antibiotikumot használjanak az állategészségügyben. Ez viszont nem szerepel a tanács szövegében. Nem tartom észszerűnek, hogyha egy nagy dokumentációt támogatunk, aminek mindegy, hogy mi, van a, mi a tartalma a végén, mert a cél végig is az kell, hogy legyen, hogy csökkentsük az antibiotikumot. Ezzel összefügg. Grosztet féle jelentésben, meg másút is az Európai Parlament azt követelte, hogy találjunk megoldást új anyagokra, hatóanyagokra. Hétről hétre emberek halnak meg. Nem régiben járt nálam egy egyetemi kórház professzora, de mindenhol ez a helyzet. Hétről hétre meghalnak emberek, mert az antibiotikumok már nem segítenek a rendelkezésre állók Persze higiéniai területen is lépéseket kell tenni, de új hatóanyagokra is szükség van az Európai Bizottságnak. Ehhez egy jogalkotási javaslatot kell készítenie, az Európai Parlament ezt így gondolja, ez szerepel a jelentésünkben, ahol az állategészségügyel foglalkozunk, támogassák ezt a követelést részünkről. Tenni kell valamit, mert nap mint nap még több ember fog meghalni a probléma miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék elnézést kérni. El kell majd mennem egy másik ülésre, és nem fogom tudni meghallgatni a válaszát, de az asszisztenseim itt maradnak. Teljesen egyetértek, és teljesen osztom az egészségügyi álláspontját tényleg az Európai Uniónak ez szerint kell eljárnia. Ami az állatgyógyászati szerek engedélyezését illeti, azt hiszem, hogy nagyon oda kell figyelnünk az antibiotikum rezisztenciára. Hetente halnak meg emberek, és Líze úr is jelezte, hogy milyen nagy a probléma, egyre súlyosabb. Úgy gondolom, hogy elég nagy a fenyegetés elég nagy a veszély. A állattenyésztési tápokban csökkenteni kell az antibiotikum arányát, így az élelmiszerekben is kevesebb lesz belőlük, és meg kell változtatni, hogy milyen antibiotikumokat használnak az állattenyésztésben. A az EU-s, illetve világszintű állattenyésztési módszereken is változtatni kell, mert ezek fenyegetik az emberi egészséget, és a gyermekek táplálásánál is külön oda kell erre figyelni. Joggal jelezte ön, hogy a jövő közegészségügye attól is függ, hogy milyen étrendet alkalmaznak az emberek, ugye a, a gyermekek étrendjénél tájékoztatni kell a lakosságot a cukortartalom hatásairól. Nyilván a orvosok fő feladata ez a társadalmainkban. Aztán különös hangsúlyt helyezett ön a beszerzési problémák következményeire, hogy időnként gyógyszer hiány alakul ki. A 2001-es irányelv 80 cikke előírja a hatóságok számára, hogy mindig álljanak rendelkezésre a fontos gyógyszerek. Ez az előállítónak, a gyógyszergyártónak is felelőssége hiány idején. A bizottság egyébként most tesz erről javaslatot. Együtt fogjuk megvitatni, hogy hogyan lehet javítani a gyógyszerekhez való hozzáférést, illetve hogyan lehet a kutatásokat a szükségletek felé irányítani, és hogyan lehet az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát előmozdítani. Remélem, hogy fognak ezzel is foglalkozni önök az elnökség részéről. Az utolsó dolog pedig szeretném tudni, hogy a tanácsnak mi a szándéka, milyen ö, javaslatokat kívánnak továbbvinni. Színvonalas munkára van szükség az egészségügyi stratégia továbbvitelében ahhoz, hogy a gyógyszerekhez hozzá is lehessen férni. Köszönöm. Piecha úr következik most. Panie ministrze, eh, bardzo szerokie są te priorytety. Köszönöm szépen. Ha megengedi, akkor annak ellenére, hogy rendkívül sok kérdés merül fel, néhány dologot említenék, mint az antibiotikumok kérdését, amely egyre súlyosabb kérdés az Európai Unióban. Erről bizonyára ön is hallott, és ez az egyik legnagyobb veszély közegészségügyi szempontból. A központ nyomon követi a helyzetet, és a jelentések alapján válsághelyzet van. Kérdés, hogy a kérdésem az, hogy a bolgár elnökség az antibiotikum ellen rezisztencia problémáját mennyire tekinti majd prioritásnak, hiszen nem csak az emberekről van itt szó, hanem az állatokról is. Vajon az állatorvosi irányelvet is le lehet -e zárni, hiszen az antibiotikumok ebből a szempontból is fontosak. Az állattartásban az antibiotikumokat nagyon gyakran alkalmazzák. A profilaxis és az állatgyógyászatban általában. Vannak olyan jelek, amelyből arra következtethetünk, hogy az antibiotikumok a tilalom ellenére továbbra is mm, az antibiotikumokat a tiltás ellenére továbbra is a növekedés ösztönzésére, stimulálására használják. Nagyon fontos nekünk, hogy lezárjuk a következő hónapokban ennek a kérdésnek a megtárgyalását. Kérdezem, hogy mennyire prioritása. A következő vajon a járványügyi tervekkel kapcsolatban a baktériumok, antibiotikumok kapcsolatban milyen terveik vannak? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök azt nem szeretném megismételni, amit a kollégák már elmondtak. Két dolog fontos a frakciónk számára. Az egyik a gyógyszerekhez való hozzáférés, de erről már volt szó, és az a kérdésem, hogy az elnökség mit tud tenni annak érdekében, hogy az Európai Unió együtt lépjen fel, annak érdekében, hogy könnyebb legyen hozzájutni a gyógyszerekhez, illetve milyen üzleti modellt lehetne kialakítani ahhoz, hogy a szükséges, nagyon fontos gyógyszereket olcsóbban kapjuk meg. A második dolog pedig alapvető fontosságú, hogy fellépjünk, nagyon időszerű az I, az AMR kapcsán, és kérdezem, hogy mi a az elnökségnek ehhez a hozzáállása. Köszönöm. Kanyacsna asszony következik. Köszönöm szépen, hogy még egyszer megkapom a szót. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, ugyanazokat a kérdéseket, témákat ismételgetjük már egy ideje. Üdvözlöm, hogy a bolgár elnökség másfél év után megtöri a csendet, és felvállalja a kihívást az állatgyógyászati szerek terén. Az Európai Parlament elég gyorsan reagált, a tanácsra viszont várni kellett, ők késlekedtek. Bízunk benne, hogy a bolgár elnökség jelentős előrelépést tud majd tenni, és a háromoldalú egyeztetésen siker koronázza majd a jogalkotást. Nagyon sok szerencsét kívánok a miniszter úrnak ehhez. A második dolog a HDA rendelet, aminek a javaslata jövő héten érkezik, mivel az elnök mandátuma lejár a jövő hónapban, kérem az elnökséget, hogy vegyék komolyan ezt az ügyet, és próbáljanak konszenzust kialakítani a tagállamok között annak érdekében, hogy a rendelet végső formába kerüljön az év végére. Nagyon fontos ugyanis ez az ügy, hosszú ideje van napirenden, és rendkívül fontos, hogy a tanács együtt működjön velünk, a bolgár elnökségnek köszönhetően remélhetően útat találunk a végső célhoz, és nem csak konferenciák, szemináriumok formájában, hanem valós konszenzusban tudnak megállapodni a tagállamok, és egyértelmű kép alakul ki a jövőre nézve. A HDA rendelet el, bízunk benne, hogy egy utat tudnak kialakítani a tovább lépéshez. Köszönöm. Köszönöm szépen, még ketten jelentkeztek kérdésfeltevésre. Megadom a szót Kádenbach asszonynak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy téma érdekel bennünket, az antimikrobiális rezisztencia témája, ezt a hozzászólók is mutatták egyébként, és kérem, hogy erre a kérdés komplexumra mélyebben térjenek ki, mint ahogy tervezték eddig. Van egy második akcióprogram a bizottság részéről, és van a tagállamok részéről egy ígéret, hogy akcióterveket készítsenek de azt is tudjuk, hogy mindeddig az átültetés még nem működött igazán a tagállamokban, és a fenyegetés időközben nagyon konkrétá vált. Hogyha megnézzük az kórházakat, vagy a megfelelő jelentéséket, mint egy 37 ezer korai elhalálozásra kerül sor az Európai Unióban emiatt, hogyha Európában olyan repülőket engedélyeznénk, amelyek következménye 37 ezer halott lenne, akkor nyilvánvalóan több ezer intézkedés született volna, de itt a, az, az ilyen mikrobakteriális rezisztencia esetében szerintem igencsak hanyagok vagyunk, hogy úgy mondjam, gondatlanunk, és eh, a Van Health Approach keretében szerintem beszéljen a miniszter kollégáival, mert eh, ezt csak akkor fogjuk tudni kezelni, hogyha szoros együttműködés alakul ki a mezőgazdaság, az egészségügy képviselői és a környezetvédelem képviselői között. Csak ebben az esetben fogunk tudni itt haladni. A második megközelítés, amiről beszélni szeretnék, de lehet, hogy valamit félreértettem. Ön azt mondta, hogy parlamentként egészségügyi kérdésekben a nemzeti kérdéseket akceptálnunk kell, el kell fogadnunk, ezt meg is tesszük természetesen, amennyiben a szubszidiaritás elvével ezek összhangban vannak de a 68. cikk világosá teszi, hogy mely területeken szerepelnek a kompetenciák, a hatáskörök és az együttműködés a nemzeti döntéshozatalok és az Európai Unió között hol van együttműködési kötelezettség. Azt hiszem, ezt az európai többletértéket kell előtérbe helyezni. Ez olyas valami, amire érdemes hivatkozni, ami, és amiben reménykedek az önök elnöksége eh, ideje alatt is. Egy harmadik kis pont még, kérném ebbe az, az összefüggésben az egészséges táplálkozás, és főleg ha már gyerekekről van szó, akkor különösen fontos ez, kérem mutassák be, hogy a jövőbeli peszticidek, peszticidkezelés, hogy a képzeli el itt a glifoszátról is vita folyt a parlamentben, itt nem csak az állatok sokszínűségéről van szó, hanem az emberek egészségéről is, amikor a glifoszát kerül az asztalukra. Köszönöm szépen. Kovácsev úrnak adom most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, Személyesen is szeretnék siket kívánni önnek és az elnökségnek a munkájukhoz. Kádenbach asszony és mások is említették a színvonalas egészségügyi ellátást és kezelést, ezért tenném fel a kérdést a gyógyszerekhez való hozzáférésről. Mi a helyzet az úgynevezett kiegészítő jogvédelemmel. Ugye itt a szabadalmak meghosszabbításáról van szó. Tavaly az Európai Bizottság tanulmányt adott ki, eh, mely szerint a generikus gyógyszerek eh, esetében eh, fel kell oldani a kiegészítő védelmet. Volt egy közös nyilvános meghallgatás is, és az Európai Bizottság javaslattal is élt a szabályozás a megváltoztatására. Mint tudjuk, a generikus gyógyszerek sokkal olcsóbbak, mint a szabadalmaztatottak, hogyha hogyha könnyebben hozzáférünk a nem szabadalmaztatott gyógyszerekhez, már az első naptól akkor ö, olcsóbbak lesznek a gyógyszerek a betegek számára. Az elnökség mit tehet annak érdekében, hogy a kiegészítő védelmet fel lehessen függeszteni. Sok sikert kívánunk az elnökségnek a munkájához, hogy az európai állampolgárok jobban hozzáférjenek a színvonalas egészségügyi ellátáshoz. Köszönöm szépen, miniszter úr. Elhangzott az utolsó kérdés, és nagyon nagy örömmel eh, nyugtázom, hogy a eh, gyermek eh, egészségügy is prioritás, és jövő hónapban konferenciát fognak erről önök szervezni. Az EU számára fontos cél, hogy 2020-ra csökkentsük a gyermek obezitás arányát, sürgető a kérdés, ugye a, a, az értéktelen élelmiszerek reklámozását vissza kell szorítani, az iskolákban egészséges élelmet kell adni a gyermekeknek. Mi az önök szándéka, illetve önök támogatják-e majd az erőteljes jogi fellépést a junk food reklámozás korlátozása terén öné a szó. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, képviselő asszonyok, képviselő urak! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a támogatásért, amit kaptam ma, miután ismertettem az elnökségi prioritásainkat. Nagyon-nagyon sok kérdést kaptam. Vannak közöttük átfedések, vannak közöttük kiegészítő kapcsolatok. Szeretnék mindegyikre utalni az összefoglaló válaszomban, bízom benne, hogy mindenki megkapja a választ a kérdésére. Először az EMA, az Európai Gyógyszerügynökség költözéséről beszélnék. Az általános ügyek tanácsa 2017. november 20-án döntött a költözésről, a 2004-es szabályozást javasolja most módosítani a bizottság, hogy London helyett Amsterdam legyen a székhelye az ügynökségnek, a parlamentnek álláspontot kell kialakítania most, a tanács bízik benne, hogy hamar lezajlik ez az eljárás. Ez fontos, mert az ügynökségnek folyamatosan kell tudnia végezni a munkáját. Üzenetet fogok intézni a tanácshoz. Ami az egészségügyi technológiai értékelést illeti, a bolgár elnökség tisztában van vele, hogy a bizottságnak az a javaslata, hogy az egészségügyi technológiai értékelésről szabályozást készítsünk még nem ismerjük a tervezetet, de pontosnak kell lennie a szabályozásnak. Mivel lesz jogalkotási javaslat, tisztázni kell bizonyos aspektusokat, tartalom, hatály, kötelező erő és a kihirdetés végső időpontja. A parlament a HDR-ról 2017-ben állásfoglalást készített, miszerint javítani kell a gyógyszerekhez való hozzáférést a tanács, és javítani kívánja a tagállamok közötti önkéntes együttműködést. Hogyha a bizottság a javaslatát megteszi, a bolgár elnökség az előkészítő munka bizottságok elé fogja azt vinni a tanácsban. Közvetítőként nekünk az lesz a megközelítésünk, hogy időt adunk a tagállamoknak arra, hogy tanulmányozzák a javaslatot, és kialakítsák nemzeti álláspontjukat azzal kapcsolatban. Annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni ebben az ügyben, a nagyon kényes kérdéseket ki kell venni majd belőle. Nem tudjuk ezért előre jelezni, hogy végül mikor fogjuk a végleges szöveget elfogadni. A bulgár elnökségnek természetesen az egészségügy terén prioritást jelent az állatorvos egészség, vagy az állategészségügyi csomag lezárása. A 2004 per 726-os eh, eh, irányelvre gondolok. Egy olyan dokumentumon dolgozunk, amivel a eh, módosítani kívánjuk a 726-ost, hiszen ez volt az, ami az EMA-t létrehozta, és a központosított piacra viteli engedélyezési eljárást. Az első nem hivatalos trilógus január 21-én volt, rendkívül konstruktív volt. A tanács és az EP között egy megállapodás van arra vonatkozóan, a legfontosabb kérdésekre vonatkozóan, mint például a, a díjak kivetése. De kompromisszumokra is próbálunk törekedni, hiszen ez a dokumentum nagyon fontos. Úgy gondoljuk, hogy mindezzel együtt hamarosan lezárható. Nagyon sok kérdés van. A mikrobiál, mikrobiális eh, rezisztencia és egy sor más kérdés is, de hiszünk abban, hogy a társjogalkotónak is érdeke, hogy minél hamarabb megoldást találjunk a közegészségügy érdekében, és ez az egész csomagra érvényes ami az antimikrobiális ellenállást illeti. Nos, ezt Európai Uniós szinten is fontos kérdésnek, nagy kihívásnak tekintjük, egészségügyi kihívásnak, úgyhogy európai szintű együttműködést is igényel. Az Európai Parlament már 2015-ben elfogadott egy állásfoglalást az Európai Biztonságos Egészségügyről, a beteg biztos, betegek biztonságának javításáról. 2016-ban a tanács elfogadta a következtetéseit, arra vonatkozóan, hogy milyen nyomon követő lépésekre van szükség az egységes egészségügyi megközelítéssel kapcsolatban. Ez az egységes egészségügyi terv, amit a bizottság 2017. júniusában fogadott el, nemzeti végrehajtásokat fogja ösztönözni minden egyes tagállam a végrehajtási intézkedéseket prioritásként tekinti, de természetesen a különböző tagállami körülményeknek megfelelően Bulgáriában nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy kidolgozzuk és végrehajtsuk a nemzeti antimikrobiális rezisztencia tervet. Az EU szintű jogalkotási megoldások kapcsán a, az állategészségügyi csomagban is nagyon sok vetülete van az antimikrobiális rezisztenciának. A jelentés tehát, van egy EMA jelentés, amely a, ezeknek az értékelés, értékesítéséről és használatáról szól. A következő a gyermekegészségügy egy külön kérdés a gyermek és fiatal felnőttek egészsége. A legjobb beruházás Európában az egészségügy, ahogy egészséges felnőttek, gyermekek legyenek, prosperitás van, és élő, produktív európai lakosság kiemelt fontosságú. A korábbi elnökségek prioritásaihoz is kapcsolódik, és a tanács elfogadott állásfoglalásaihoz. Például a görög holland és máltai elnökség állásfoglalásaihoz kapcsolódik. Nagyon örülök, hogy az Európai Parlament kiemelt fontosságúnak tekinti ezt a kérdést, különösen a gyermek elhízás elleni küzdelem akciótervét. De úgy gondolom, hogy az egészség szempontjából ennél többet lehet tenni. A táplálkozás az egyik alapvető tényező, amelyel a jobb egészségügyet ösztönözni lehet. Számos krónikus betegség arra vezethető vissza, amit és ahogy eszünk. Ezért a, az egészségügyi szempontokra figyelve igyekszünk minden szakpolitikai területen e, ezeket érvényesíteni. Az élelmiszer, a táplálkozás segít az egészséges életmódhoz, és így a prevenciós és profilaktikus intézkedések részévé kell tenni. Foglalkoztatás, kereskedelem, környezetvédelem, tudományfejlesztés és kutatás, ezek mind fontos területek, és mindnek meg kell nézni, hogy milyen hatása van az egészségre. Ez a legelső, a legfontosabb. Nem csak, hogy biztonságos, de egészséges élelmiszerre van szükség. Termelésről olyan termelést akarunk, amely, amelyet nem pusztán a fogyasztás, hanem az egészséges élelmiszer irányít és mozgat. Az él, a gyermek élelmezés, vannak hagyományos táplálkozási modellek, ezeket persze befolyásolni lehet, meg kell őrizni az Európai Unión belül az étkezés sokrétűségét. A gyermekek a legkitettebb élelmiszerfogyasztók, ők maguk egyedül nem tudnak egészséges ételt választani. Ezért egy a követ, szakértői előkészítő konferenciát tervezünk Szófiában február 6-ára, és a tanács következtetései erre a kérdésre is ki fognak térni. Az egészségügy és mezőgazdaság kéz a kézben jár, nagyon fontos, és biztos vagyok abban, hogy politikai konszenzus is lehet. A cél, hogy a mezőgazdaság és az egészségügy között európai szinten koordinációt tudjunk találni, a termelőknek nem szabad megfeledkezni arról, hogy egészséges élelmet kell gyártaniuk. A közös mezőgazdaság politikára is kihatása van ennek, itt is az egészségügyi szempontokat figyelembe kell venni. A gyógyítás, gyógyszerhez való hozzáférés. Hát ez egy komplex kérdés, de ez is a az elnökség egyik prioritása a gyógyszer hatékonyság. Terápiás szempontból a hatékonyság, de költséghatékonyság az egészségügyi rendszerek és az egészségügyi rendszerek fenntarthatósága szempontjából. A, ha nem megengedhető a gyógyszer akkor nyilván exportra is van szükség. Figyelembe kell venni a tagállamok költségvetési lehetőségeit. A különböző elnökségek már többször foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Görögország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Szlovákia, Málta. A vitához, a vitában fontos elem volt az Európai Parlament 2017-es állásfoglalása, amivel a gyógyszerekhez való hozzáférési javításáról beszéltek. A gyógyszerek, eh, az országok gazdasági helyzete, azonban a hozzáférésnél különböző elemek, amelyeket egyaránt figyelembe kell venni. Nos, a tanács eh, menetrendjében ezek a kérdések, ezek a viták is szerepelnek. Néhány fontos elem még ugyanerről a területről. A gyógyszerhiány vagy kevés gyógyszer eh, jelentős kihívás a tagállamok előtt. Párhuzamos exportokra vannak, eh, indítottunk tárgyalásokat. Ugye a gyógyszer nem eh, olyan, a gyógyszerek nem olyan termékek, amelyek egyedül jelennének meg a piacon. Bulgária különböző erőfeszítésekkel próbálta a, a gyógyszeripari termékek hiányát megszüntetni. Egy elektronikus rendszert vezetünk be, amely a gyógyszerek importját, felírását, alkalmazását nyomon tudja követni, tehát ha bárhol bármilyen törés van, azt szankcionálni tudjuk ez alapján. Vannak regionális kezdeményezések, például a szerződéses vásárlások, ami mindenképpen azt mutatja, hogy lehet megoldást találni, egyszerűen az árképzést átláthatóvá kell tenni. Szükség van minden érintett számá, eh, mindent érintetnek erre. Ezzel lehet adott esetben a beteg jogokat is védeni. Mindig a nagy képet kell látni. A jól működő piachoz szabad és tisztességes versenyre van szükség. Úgy gondolom, hogy a bizottság jelentős jogkörökkel tudja a versenyt védeni a tagállamok érdekében. A nagy képnek része ezen kívül az is, hogy ösztönözzük a gyártókat. A tanács már várja azoknak a, az Európai Bizottság felmérésének eredményeit, a szellemi tulajdonjog védelmére gondolok. A bolgár elnökség szakértői szintű konferenciát tervez március, 20, március 6-ára Szófiában, amit egy foglalkoztatás, szociálpolitika, egészségügyi és fogyasztóvédelmi tanácsban lefolytatott vitával kapcsolna össze. Mindenképpen kiegyensúlyozott megoldás a kulcs Európa a termelők számára vonzó kell, hogy majadjon. A glifoszádokról szeretnék még beszélni röviden, ha megengedik, hiszen a munkabizottságok már többször beszéltek erről, a mezőgazdasági munkacsoportok is, de a glifoszádnak egészségügyi szempontjai is vannak. December 17-én tavaly az Európai Bizottság egy végrehajtási aktussal megújította az aktív, a glifoszát aktív anyag a használatát, és egy öt éves átmeneti időszakot határoztak meg a glifoszát kivezetésére. A civil társadalom azt várta, ezt várta, és fontos, hogy az Európai Unió az átláthatóság égisze alatt tájékoztasson minket a, az EFSA eltéren lefolytatott munkájáról. A különleges védelmi tanúsítványoknak a feloldása a következő. Az Európai Unió a generikus termékek generikus gyógyszerek gyártása szempontából nem egy vonzó hely, ezen változtatni kell, hiszen Európának saját eh, generikus eh, gyógyszergyártásra van szükség. A generikus gyógyszerek eh, harmadik országokból függőséget jelent, és ez nem érdeke Európának, a betegeknek. A bizottság egy jogalkodási kezdeményezést tehet, aminek előestéjeként egy nyilvános konzultációt tervezett. Egy 10 plusz 5 éves folyamatnak tervezik a, a tanúsítvány mentesítésének elfogadását. Az Európai Bizottságnak is nyilván lesz ebbe beleszólása, illetve őket lehet megkérdezni majd ugyanerről a kérdésről. Ha a bolgár elnökség idején erre sor kerül, akkor az érintett tanácson fogjuk megtárgyalni. Miniszter úr, köszönjük szépen a válaszokat, hiszen rengeteg kérdést kapott a szakbizottság tagjaitól. Köszönjük, hogy eljött, bemutatta az elnökség prioritásait. Mint mondtam, nagy elégedettséggel láttam, hogy nagyon sok közös pont van a prioritások között. Úgyhogy minden képviselő nevében, a szakbizottságunk tagjai nevében még egyszer köszönetet mondok önnek, és eh, sok sikert az elnökséghez. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент, за мен... Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy itt lehettem önökkel ma, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és a Tanács közti együttműködés különleges jelentőséggel bír. A tanács elnökeként, a miniszter, az egészségügyi miniszterek tanácsának elnökeként biztos vagyok abban, hogy megfelelő kommunikációval, jó gyakorlatok használatával folytathatjuk a munkát. Nagy megtiszteltetés volt még egyszer, hadd bemeljem ki, hogy itt lehettem. Köszönöm. This was uh, the last point, so bon Ez volt az utolsó pont, jó étvágyat!